Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném Önöket arra ösztönözni, hogy talán kezdjük meg a ma délutáni programunkat, hiszen miről is van szó a mai délután folyamán. Meghallgatást szerveztünk méghozzá a könyvek digitalizációja és a tulajdonjogok kérdése tekintetében. Több szakértőt üdvözölhetek körünkben, a jogi bizottság ezen ülésén üdvözlöm azokat a kollégákat, akik a Kutes Bizottság Pák asszony, asszony jelenlétével tündököl. Köszönjük szépen, hogy eljöttek a bizottság, a másik bizottság tagjai. Santiago de la Bora ura sajnos még nem üdvözölhetem körünkben, de úgy tudom, hogy úton van. Üdvözlöm Ivo Bolman, Volman urat, az illetékes dj ből a bizottság részéről érkezik közénk Noel úr, a Bruno Galindo úrat, aki spanyol e, újságíró, Álván Szerezi urat is üdvözlöm, remélem jól mondtam ki a nevét, a Galim, Galimárból, Franciaországból érkezett. Frederik Nézent is üdvözlöm, aki a Box on Demand e, Kft-nek a igazgatója, Françoise de Bril asszonyt, aki az Európai ö, Könyvértékesítők Egyesületének szervezője. A St. Louis Egyetem részéről is van vendégünk, a Liezsi Egyetemről, Piotr Mácsésok urat is üdvözlöm, aki a Lengyel Könyvkamara elnöke, a Rosa Mare jó asszonyt, aki az Olasz Könyv Egyesület tagja, és üdvözlök egy másik illetékes szakembert, aki a szerzőjogokkal foglalkozik az illetékes Dicsiben. Doris Pak asszonynak adom át a szót, a Kutás Bizottság elnök asszonynak, ő is üdvözli önöket. Köszönöm szépen, mondja Pak asszony, nem szeretnék hosszú beszédet tartani. Örülök annak, hogy a vita indítása kapcsán ma, hogy a szerzőjogokról beszélünk, a könyvekkel kezdjük, nagyon sok szakértővel felvettem már a kapcsolatot, beszélgettünk már, azt hiszem, hogy a digitalizáció, illetve a kulturális örökség védelme ezen a területen nagyon fontos, mint önök is tudják. A bizottságunkban az Európeána jelentésről szavaztunk, tehát az Európeána, ez közös ügyünk, több nyelvű hozzáférési lehetőség Európa digitalizált kulturális örökségéhez. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a klasszikus irodalomról és más irodalmakról is szóljunk. Vannak olyan művek, amelyeknek talán szerzőjük sincs, vagy nem ismert a szerzők. Örülök, hogy ezeket is bevonjuk a vizsgálódásaink körébe. Nagyon óvatosan kell eljárjunk ebben a témakörben. Örülök annak, hogy nagyon sokan vannak jelen, hiszen vannak olyan veszélyek, amelyek leselkednek ránk, az Európának különleges dolog, és azt hiszem, hogy nagyon sok ösztönző gondolatot osztanak meg velünket velünk. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes és jó viták elében nézhetünk. A szerzőjogokról nem csak a könyvek kapcsán beszélünk, hanem más területeken is. Idén sokat foglalkozunk a szerzőjogokról, mint hallottunk erről. Az új biztosunkat nagyon is foglalkoztatja az a kérdés, hogy megfelelő szabályokat hozzon ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide hozzánk. Köszönöm szépen, Pák kolléga nő. Most pedig Gáló asszonynak adom meg a szót, ő a munkacsoportunk vezetője, a szerzőjogi munkacsoport vezetője, ő fogja bevezetni ezt a mai meghallgatást. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani minden vendégnek, aki elfogadta, hogy megjelenjék a bizottságunk előtt, és lehetőséget adjon arra, hogy megismerjük álláspontjukat eme nagy problémakörben a művek digitalizálásában. A szerzői jogi munkacsoport csoport elnökeként néhány szóban hagy mutassam be a munkadokumentumot. Ez egyfajta összefoglalása annak a sok inputnak, amit kaptunk a szakértőktől a munkacsoport munkája során. Az első három ülés a digitalizálással foglalkozott. Ez a dokumentum a rendelkezésükre áll, és úgy gondolom, hogy minden kollégánk megismerte. Ezért csupán a fő pontokat összefoglalom a vita kezeteként. Az első része összefoglalja azt a jogi keretet, amely jelenleg szabályozza a szerzői jogokat. A második része ennek a dokumentumnak egyfajta leltárt állít fel a digitalizálásról, és példaként a Google Bookot hozza fel. A harmadik rész pedig elemzi a jogi, gazdasági és kulturális tétet a digitalizálás esetében. Nos, milyen következtetést vonhatunk ebből a tanulmányból. Azt hiszem több irányban is elgondolkozhatunk. Az első az, hogy a művek digitalizálása új, friss jelenség, de nagyon gyorsan halad. A kiadói világ ma ugyanazokkal a problémákkal találja szemben magát, mint a zene néhány évvel ezelőtt. A könyv nem hasonlítható a zenéhez, ez tény, de felmerül a kérdés, hogy új fogyasztási modellje lesz-e a könyvnek, és a könyviparnak mi a válasza ezekre a kérdésekre. A második problematika, amelyet ki kell emelni, a jogi kérdésekre terjed ki a digitalizálás kapcsán. Azaz, a digitalizálás új kihívása a szerzői jogok szempontjából, vagy a szerzői jog akadályozza a digitalizálást. Azt hiszem, így lenne fogalmazni a kérdést. Természetesen a jogi aspektusok között szerepel az, hogy az árva műveknek mi lesz a sorsa. Hogyan tudjuk felhasználni ezeket a műveket, és hogyan tudjuk a jogosultak diázását biztosítani. Ugyanez a kérdés felmerülhet a raktáron nem lévő művekkel kapcsolatban a Google nem foglalkozik ezzel, de milyen alternatívát adhat az Európai Unió? Hogyan lehet a PPP-t ösztönözni a digitalizálásban, tudván mekkora költség ez, és az európai kultúrás örökséget figyelembe venni a versenyképességet és a láthatóságot szeretnénk biztosítani az európai kultúra műveinek. A területiség kérdése is felmerül. 27 különböző szerzői jogi jogrend van. A harmonizáció hiánya akadálya-e a kulturális ö, tartalom dinamikus piacának? Ha igen, milyen megoldást tudunk erre? A megoldás az-e, hogy több területre érvényes engedélyt adunk ki, vagy a kölcsönös elismerés a megoldás, a közös jogdíjkezelésről mi legyen a véleményünk, hatékonynak minősíthetjük-e. Nos, ezek a kérdések kívánnak választ a mai szakértői vitában. Kívánom, hogy a vita nyitott és gazdag legyen. A Google projektnek az az előnye, hogy elgondolkoztat bennünket ezekről a kérdésekről. A bizottság szintén képviselve van, remélem segít elgondolkozni és válaszokat keresni. A parlament a maga részéről, mint látják, nagy érdeklődéssel fordul a kérdés felé, és a lehető legtöbb inputot próbál biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gálló kolléga nő. Az első szakértőnek adom meg a szót a Google részéről, Santiago de la Mora úr, önni a szó. Üdvözlöm önt! Még egyszer üdvözlöm Önt, az előbb nem sikerült, most bepótolom. Üdvözlöm tehát körünkben. Sajnos nem halljuk a mikrofont. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak bennünket ma. Beszerettem volna mutatni a mi álláspontunkat azokról a lehetőségekről, amelyeket a digitalizáció jelent mindenki számára, a könyviparban, a könyvágazatban, minden könyv szerelmesének mit jelent ez a lehetőség. Aztán szeretnék szólni a szerzőjogokról és a digitalizációról. Azt mondják sokan, ezek egymás kizárják, szerintem inkább egymás kiegészíték. Kezdetként arról szólnék, hogy tehát egy képet festenék, amelyekében képben elképzelünk egy világot, ahol a világ minden könyve felfedezhető lenne mindenki által. Ez egy képzeletbeli kép, vagy egy elképzelt kép. Híd építése, minden egyes könyv kedvelő és minden egyes könyv között hidat építenénk. Nyilván a könyvek és a szerzői jogok kérdése merül fel. Ezen könyvek felfedezése azt jelenti, hogy teljes mértékben hozzá is férhetünk ezen könyvekhez, az egész művet el lehetne olvasni. Az olyan könyvek esetében, amelyeket még mindig a szerzőjogok védenek, egy olyan világot képzelünk el, ahol minden szerző javadalmazásban részesülnek, úgymond kártérítésben, műve kapcsán. Nem csak arra a rövid időre, amikor is könyvét vagy műveit nyomtatásba adják, hanem az a szerzői jog érvényessége teljes idejére. Hiszen tudjuk, hogy ez olyas valami, ami a legtöbb országban a szerzői jog eléggé hosszú távú, egészen a szerző halálát követő 70 évig terjed. Most a legtöbb könyv a világon nem kerül nyomtatásba. Tehát a szerzők és a kiadók nem igazán látják ennek a folyamatnak az előnyét. Ami a digitális transformációt, átalakulást illeti, ami a digitális lehetőségeket illeti. Igazából ez a jelenség a szerzők számára is előnyt jelenthet, hiszen hosszabb időn keresztül nagyobb jövedelemre tehetnek szert. A kiadók számára is, hiszen a kiadók nyomtatásban tarthatják hosszabb időre a műveiket. A felhasználók számára is előnyös ez, hiszen a felhasználóknak nagyobb lesz a választék és természetesen a könyv árusítók, könyv értékesítők számára is nagy lehetőség, hiszen több könyvet tudnak különböző nyelveken értékesíteni. És persze a könyvtáraknak is nagyon jó ez, hiszen meg tudják őrizni majd gyűjteményeiket, és mindenki számára hozzáférhetővé tudják tenni őket. Nos, a Google mit tesz, mit javasol ebben az összefüggésben? Ma abban reménykedünk, hogy a szerzői jog tulajdonosok lehetővé teszik a világ, a könyvvilág felfedezését, és ellátják a felhasználókat olyan információkkal, hogy hol találják meg a fogyasztható könyveket, hol vásárolhatják meg a nyomtatott könyveket, illetve hol tudják a digitális ö, formátumát ennek a könyvnek ö, beszerezni, hogyan tudják letölteni. Nos, a szerzőjog alá nem tartozó könyve kapcsán 40 könyvtárral van kapcsolatunk a világban. Ideértve nagyon sok európai könyvtárat, a legtöbb nagy országban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Svájcban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban. Van egy olyan kapcsolatunk ezekkel a könyvtárakkal, amelyek keretében digitalizáljuk a könyveket, hogy a könyvtárak, ezek a könyvtárak a gyűjteményei kapcsán a kettős adatokat elláthassák, a terjesztés, illetve a megőrzést. Hogy alakul ki ez a partneri kapcsolat? Ezek mindkét fél számára kölcsönösen előnyös kapcsolatok. Miért is? Azért, mert a Google segíti a könyvtárakat a digitalizációban, mert végül is ennek köszönhetően a kereső programjaink minősége is javulni fog. És ha ez lesz így, akkor ez nyilván a felhasználók számára is nagyon jó, és számunkra is nagyon jó a könyvtárak miért működnek együtt velünk? Nos, azért, mert ők úgy látják, hogy mi egy eszközt biztosítunk számukra, amely katalizátor funkciót tölthet be a digitalizáció során. A tragédia ma abban áll, hogy a legtöbb könyv a könyvtárakban, hogy is mondjam, nagyon nehéz ezeket a könyveket beszerezni, megszerezni. A digitalizáció a könyvekhez való hozzáférést könnyíti meg. Nem csak az adott országban élők számára, hanem a világon mindenki számára, akinek van internetes hozzáférése például. És 1,8 milliárd internet felhasználóról van szó. Egyre több mobil felhasználó is van, aki hozzá tud férni az internethez. Ez a szám egészen elérheti a 4 milliárd mobil felhasználót. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol az embereknek lehetőségük van a mobil internetes csatlakozás segítségével hozzáférni ezekhez a művekhez. Nos, ami a többi kezdeményezés, kezdeményezéshez képest mit jelent pluszban ez a mi jelenségünk, mint az Európeána például, és a Google Box ezek kéz a kézben törekedhetnek arra, hogy a legnagyobb számok könyvet a legnagyobb számú hozzá felhasználó olvashassa. Nos, mi kiáltunk amellett, hogy elősegítsük ezt a partneri kapcsolatot az Európeánával és más kezdeményezésekkel, mint például a Gallikával és másokkal, mert a feladat annyira nagy, hogy úgy gondoljuk, hogy mindenki számára hasznos is lesz részt venni ezekben a programokban. Ami a szerzői jog alá tartozó könyveket illeti, Google nem mutat be egyetlen egy oldalt sem egy olyan könyvből, amely szerzői jog alá tartozik, anélkül, hogy kikérte volna, vagy e- megkérte volna a szerzői jog tulajdonosát, hogy adja beleegyezését. Több mint 30 ezer partneri kapcsolatunk van a világon mindenütt, több mint 9 ezer ilyen kapcsolatunk van Európában, ahol és a szerzői tulajdonos joga jog, jog tulajdonosa nem csak azt mondta, hogy beleegyezik abba, hogy megismertessük művét, hanem beleegyezik abba, hogy egy rövidített változatát ennek a könyvnek bemutassuk. Ugye a világon mindenhol megismerik ezt a könyvet, tehát ha úgy tetszik, e, ez a szerzői jog tulajdonosának előnyt jelent, hiszen többen ismerik meg művét, és többet tud belőle értekesíteni könyvtárakkal dolgozunk együtt, aztán könyvkereskedőkkel, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számákra azt, hogy ezeket a könyveket ismertessék a honlapjaikon. Tehát, eh, ha úgy tetszik, hozzájárulnak a könyvértékesítés fellendítéséhez. Persze rájövünk arra, vagy rájöttünk arra, hogy a nyomtatott könyvek értékesítésének elősegítése nagyon fontos, de hát mi a helyzet azzal a jövőbeli lehetőséggel, hogyha együtt, közösen létre tudnánk hozni lehetőséget arra, hogy a világon mindenütt digitális könyveket vásárolhatnának az emberek. Kiegészítésképpen a nyomtatott könyvekhez. Mi úgy gondoljuk, ha így járunk el, ez nagyon előnyös lesz a szerzők számára, hiszen műveiket nyomtatni is tudják, nyomtatják is majd még, bár annak lehet, hogy csak online férhető hozzá ez a mű, és szerintem a szerző számára az csak pozitívum lehet, hogy minél többen ismerjék meg az internet segítségével. A könyv kiadóknak is csak előnyös lehet ez, a régebbi kiadások könyvek nagyon nehezen reklámozhatóak, de online ez sokkal egyszerűbb. Ezt a problémát meg tudjuk oldani. Tehát online lehet ezeket a könyveket értékesíteni. Miért lenne jó ez a könyvkereskedőknek? Mi úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy e-könyveket vagy digitális hozzáférés garantálunk, az értékes, a könyvértékesítők meg tudják növelni az eladott könyvek számát. Képzeljük hogy egy francia könyvkereskedő olasz, német, angol, spanyol könyveket tud értékesíteni, és szerintem ez a felhasználó számára nagyszerű lenne, az olvasók számára Franciaországban, és persze a kereskedőnek is, hiszen így meg tudja növelni a potenciálisan eladható könyvek számát. Mi a helyzet a nyomtatott könyvekkel? Ugye beszélünk online kereskedőkről, de beszéljünk a hagyományos könyvboltokról, könyvesboltokról. Mi segíthetünk a könyvesboltoknak abban, hogy ajánlataikat kiegészítsék azzal, hogy együttműködünk velük, hogy hozzáférést biztosítsunk az online értékesítéshez. Tehát azon gondolkozunk velük együtt, hogy hogyan lehetne a mi platformunkat minél nyitottabbá alakítani, úgy, hogy interoperábilisak legyenek, tehát, hogy bármilyen felhasználó, bármilyen olvasó itt vehet egyik kereskedőt a másiktól könyvet, és hozzáférhet könyvtárához, a virtuális könyvtárához online. Tehát most a jövőbeli képet tovább színezve, ha úgy tetszik, elmondhatjuk, hogy a Google nagyon is szorosan működik együtt, nagyon sok emberrel, kereskedőkkel, több száz ilyen kereskedőkkel fenntartott kapcsolatunk van, több száz ilyen van, tehát szeretnénk szorosabbá tenni ezt a kapcsolatot, és szeretnénk egy ilyen nyitott platformot létrehozni, ahol a felhasználó nagyon különböző értékesítőktől, eladóktól vásárolhat könyvet és nagyon jó lenne, hogyha segíthetnénk a felhasználóknak abban, hogy könnyebben rátaláljanak ezekre a könyvforrásokra. Tehát a kézben, kéz a kézben dolgozhatunk együtt a kiadókkal, régebbi kiadású könyveket is jobban lehet értékesíteni, nem csak a bestsellereket, vagy a jelenleg népszerűeket. Minden egyes könyvnek a világon van olvasója. A statisztikák azt mutatják, hogy a nyomtatott könyvek 80%-a, ami a Google Booksokon van, legalább egyszer megnézik ezeket a könyveket, 80%-át az összes könyvnek. Talán azt mondják, hogy a népszerű könyveknél ez igaz lehet. De mi a helyzet a régebben kiadott könyvekkel? Most az ilyen könyvekre vonatkozó statisztika az, hogy 30%-át nézik meg legalább egyszer egy hónapban. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó példázza, ez a statisztika azt, hogyha digitalizáljuk ezeket a könyveket, vagy azáltal, hogy hozzáférés biztosítunk hozzájuk, vagy pedig felfedezhetővé tesszük őket, a kereset ezen könyvek iránt meg lesz, ott lesz. Azt gondolom, hogy a Google arra fog törekedni, hogy minden egyes partnerével együttműködjön a kiadó vagy könyvértekesítési láncban, és így lehet ezt az álmot a valóságá vagy valóra váltani, Köszönöm szépen. Ez klingt direkt paradízis. Paradicsomi állapotok, amikről hallottunk szinte. Hát igen, a... bocsánat. Nagyon figyeltük, rendben van. A következő Ivo Folman, a Digital Libraries Initiative koordinátora. Át is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Előadásomban szeretném az Európeánával kapcsolatos ismereteket felfrissíteni, mi a többletértéke, milyen kihívások vannak a következő időszakban. Tudom, hogy az EP most van az a jelentésének elfogadása előtt, sok minden ezért nem lesz új, de konkrét példákkal szeretném a lehető legkonkrétabbá tenni előadásomat. Mi is az Európeána, ez a többnyelvű eh, hozzáférési pont az, e- az európai digitális kulturális örökséghez. Közvetlenül lehet a digitalizált gyűjtemények között eh, keresni. Nem csak könyvtárakról beszélek, hanem múzeumok, archívumok, audiovizuális archívumok is ide tartoznak. A második dolog, az Európeánában a tartalom a tartalom szolgáltatótól függ, és az ő joga is maradt, tehát nem központosított adatbázis. Ez egy decentralizált rendszer. Az Európeána 2007-ben a digitális könyvtár kezdeményezésével a tagállamokkal, bizottsággal, érdekelt felekkel Euró, együtt Európa kulturális örökségét online hozzáféréssel kívánja közzétenni. Az Európeánában jelenleg közvetlenül 7 millió digitalizált tárgyhoz, nem csak könyvhöz, hanem térképekhez, kéziratokhoz, fényképekhez, audiovizuális töredékekhez, stb. stb. stb. lehet hozzáférni. 2010 végéig 10 millió lesz a szám. Az Európeánát kulturális intézmények működtetik. Van Hágában egy Európeána iroda, e, a különböző kulturális intézmények együttműködése mellett Európában. Itt ez a könyvtárak együttműködése. A világon unikális ez a rendszer. Minél több anyag kerül a rendszerbe, annál inkább láthatók az anyagok közti szinergiák a különböző jellegű szervezetek anyagai között és a különböző országok anyagai között. Például lehet egy címszó beírásával leveleket, zenedarabokat, töredékeket egy adott szerzőre kapni, különböző országokról, különböző nyelveken. Ez könyvekről szól, azért nézzük a könyveket. Az Európeánán már most óriási ritka, és nem is annyira ritka könyvekhez lehet hozzáférni. Nézzük a Legenda Audiát. Mi is ez? Ez a középkor egyik bestsellere volt. A 13. század végén írták. A nyomtatás feltalálásával újra meg újra kinyomtatták. Beírjuk Legenda Audia az Európeánába, akkor egy sor ö, példányt lehet a a 13. század második felétől, a Bajor állami könyvtártól, a francia, lengyel könyvtáron is. Köszönöm szépen, latin, holland, német nyelven. És természetesen teljes mértékben lehet ezt le is hívni. Ez például a Bajor Állami Könyvtár egyik példánya. Csak hogy, meg, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a korai nyomtatási technikákat kutató tudósok számára. Megmutatom ezt a példát. Itt már látható a múzeumokkal való együttműködés szinergia. Ez a kézikönyv töredék például egy francia múzeumból származik. Ugyanezen címszó alatt. Milyen kihívásai vannak az Európeánának? Folyamatban van még prototípus, sok mindent kell tehát tennünk. Először is fejleszteni kell az oldalt. 2009-ben felhasználói oldal volt, há, több ezren pozitívan jeleztek vissza, elégedettek, illetve nagyon elégedettek voltak, de még mindig lehet fejleszteni, javítani lehet, és kell a kutatást, a többnyelvű tulajdonságokat, a nyelvi kereséseket, különböző nyelvi és automatikus keresési lehetőségeket. Biztosítani kell az Európeán a fenntartható finanszírozási modelljét is. Tudatosítás nagyon fontos. Ez az egyik olyan kérdés, amelyet a parlamenti jelentés is hangsúlyoz. Végül, de nem utolsó sorban, jobb, jobb és több tartalomra van szükség, és nagyobb egyensúlyra, még a szerzőjog által védett tartalmakra vonatkozóan is. A tartalom 37%-a jelenleg még mindig Franciaországból jön, és vannak olyan tagállamok, amelyek semmivel nem járultak hozzá. Ez persze nagy kár. Nyilvánvalóan arra van szükség, hogy a tagállamok digitalizációs és digitális megőrzési intézkedéseit erősítsük, ezzel segíthetjük az Európeánához való hozzájárulásukat az Európeánát nem központilag választ, választják ki a tartalmakat, hanem a tartalom attól függ a különböző intézmények a rendszerbe. Nagyon érdekes az Európeána most is, furcsának is nevetheti, nevezhető. Franciául rajta van több mű, például olyan olasz művek, amelynek az eredeti olasz változata nincsen, vagy német eredeti művek csak lengyel verzióban. Ehhez óriási szervezésre van szükség, és néha bizony ráfordításokra is van szükség a tagállamokban. Mondtam, hogy 37%-a a tartalomnak Franciaországból jön, ami persze nem azt jelenti, hogy mindaz, ami Franciaország szempontjából érdekes, már mind rajta van, hogy az összes francia szervezet rátette volna. Nem. Ami az Európeánában érdekes, az nem az az anyag, amit saját országokból kaphatunk, hanem találunk, hanem amit más országokból, saját hazánkról találhatunk. Ez egy nagyon furcsa példa. Ez például egy helyi lengyel könyvtárból származik, Bonaparte Napóleon 50 oldalas kézírásos feljegyzése. Tehát több mint 50 oldal kézzel írva Napóleontól digitalizált formában e, a lengyel könyvtár jóvoltából az Európeánál elérhető. Mit jelent az, hogy több tartalmat az Európeánába? Hát először is pénzt jelent. Ki fizeti a digitalizálást? Mert ennek óriási költségei vannak. Állami ráfordításokra van szükség, de magánforrásokra is. A PPP a digitalizálásban is fontos. Nagy kérdés ezen kívül a még élő szerzői jogok alatt álló tartalom felvitele. Kollégám fog a későbbiekben erről részletesen beszélni, néhány dolgot érintenék. Kezdettől fogva kulcsfontosságú ez a digitális könyvtárak kezdeményezésben. Az Európeánába két modellel hoztuk be a még szerzői joggal védett műveket. Egyrészt, hogy a jogok a jogtulajdonosok oldalára lehet rámenni, ahol a felhasználói jogok némileg eltérőek. Ez már Franciaországban működő modell a, a gallikával. Spanyolországban is egy hasonló rendszer működik. A másik az tulajdonképpen kiegészíti az első rendszert, ahol a tagállami könyvtárak engedélyezhetik illetve engedélyeket szerezhetnek be, hogy online formában teljes mértékben a felhasználó számára hozzáférhetővé tegyék az anyagot, akiknek viszont fizetni kell a szerzőjog tulajdonosoknak. Úgy gondolom, hogy végül is mindkét rendszert fogjuk az Európeánában használni, és mint mondtam, ezek ki is egészítik egymást, nem pedig egymás ellenségei. Nem győz egyik sem a másik fölött, és az összes anyag alkalmazása érdekében a gazdátlan művekre gyorsan megoldást kell találni, és pragmatikus megoldást a szerzői jogok által már nem védett művekre. A, az interneten ez tulajdonképpen a 20. század fekete lyukját fehéríti ki, ez az Európeána. És nagyon fontos, hogy diákok, iskolások a mai nap már olyan tartalmakat is keresnek az interneten, ami szükséges nekik, de még mindig nem találják meg. Ezen javítani kell, változtatni kell. A határon átnyúló hozzáférésre is szükség van. Bizonyos országokban látható már, hogy a kulturális forrásokat nemzeti silókban tárolják. Ez természetesen nagyon fontos lenne ennek feloldása az Európeána szempontjából. A harmadik pedig A következő kérdés a szabad felhasználás. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a digitalizálást követően is a szabad felhasználási anyagok rajta maradnak? Miről beszélek? Ha az Európeánában keresünk, a, például Mária Skót királynő, Queen Mary of, Sc- of Scots, akkor a Scots alatt lehetne találni. 1807-es adatokból lehet már például Máriáról, a Skótok királynőjéről adatokat találni. A Skren a Skót tartalomszolgáltatótól érkezett ez. A, az a szervezet, amely a, a például a, ö, Márias Kótó királynője szava alatt megtalálható, a Skót szolgáltató által digitalizált kézírásos levél. Ez a a szabad felhasználású anyagok digitalizálásának problémáját tehát jelentős mértékben bonyolultja. A szerzőjogokat már harmonizálták Európában, az Egyesült Államokban egyaránt, de az Egyesült Államokban az 1923-as dátum az egy elválasztó dátum, azt megelőzően minden szabad felhasználású. Európában minden egyes könyvnél meg kell vizsgálni, még a 19. század második feléből származóakat is, hogy milyen, mi vonatkozik rájuk. Egy másik kérdés, amit, amit Mária Skót királynő levele mutatja, az, hogy a digitalizálás jogi vonzatai, digitalizálásnak vannak-e jogi vonzatai, vagy sem. Ez persze országonként eltérő, hiszen az eredetiséghez szükséges szerzői jog, mint követelmény nem harmonizált követelmény. Tehát lehet, hogy bizonyos dolgok szerzői jogok által védetek Angliában vagy Nagy-Britániában, de Franciaországban nem. De tulajdonképpen ez az egész, az, annak az elvnek a kérdése, hogy az anyagokat ö, ö, szabad felhasználású anyagként meg tudunk-e kötni, vagy sem. Illetve azzal is összefügg, hogy milyen modellt szeretnénk annak érdekében biztosítani, hogy a gyermekeink hozzáférhessenek a kultúra minden részéhez. Az Európeána, és ez már a következtetéseim utolsó része, nagyon fontos eszközé kell, hogy váljon a jövőben a felhasználók számára, a legyen az kutatás, munka vagy szabadidő. Sok mindent kell tennünk a kulturális intézetekkel, tagállamokkal együtt még ennek érdekében. Hogyha a copyright, illetve a szerzői jogos szerzőjogok alatt álló műveket is be akarjuk vinni az Európeánába, akkor megoldást kell találni a nyomtatott művek és a gazdátlan művek online formájára is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Látjuk, sokkal több gond van, mint vagy probléma, mint az első előadásból kiderült, az Európáján nagyon sokat gondolkozik a problémákról is, a szerzőjogok kapcsán is. Köszönöm szépen ezt a nagyon is részletes tájékoztatást. Most pedig eh, Jonathan Novel uratnak, úrnak adom meg a szót. Ön fog beszélni majd a fogyasztói viselkedésről, a Nielsen Book elnöke. Good afternoon, Chair. Uh, good afternoon, everybody. My name is Jonathan Noel. I work for the Nielsen Company. Jonathan Noel a nevem. Ma arról kell beszélni, milyen tények vannak a digitális könyvekkel kapcsolatban, milyen fogyasztói igények. A magam véleményt a végén fogom mondani szeretnék bemutatkozni a vállalatomat, és utána makrofogyasztási fogyasztási kép, utána pedig a nyomtató és digitális könyvekpiac, utána pedig a jövőbeli kilátásokról beszélek, végül pedig a véleményt arról, hogy a jogalkotó mit tegyem. A Nielsen a legnagyobb ilyen jegvállalat a világon, az Egyesült Királyságban van a székhelye. 1981 óta dolgozom a könyvkiadásban. Ezt átugrom. 1859 óta van jelen ez a vállalat a könyv kiadásban. Az elektronikus kereskedelemmel is foglalkozunk, az Egyesült Királyságban és kilenc országban is jelen vagyunk. A ma a Nielsen Book Nissen, Enders analizétjenes, illetve a GFK. Nos, azzal kezdeném, hogy a makrofogyasztási képről beszélnék, és azzal kezdem, hogy a nyugati világban új valósággal találkozunk 2008-ban, 2009-ben gyengült a gazdaság, a, az árucikkek ára felment, és nagy bizonytalanság alakult ki, félelem, és óriási átrendeződés a fogyasztók kiadásaiban a GDP csökkenés úgy tűnik, hogy már mögöttünk van. Ennek ellenére az átrendeződés a fogyasztói kiadásokban megmaradt, és nagyon lassú a javulás, továbbra is munkahelyek szűnnek meg minél többet raknak félre a fogyasztók, annál kevesebbet költenek. A az élelmiszerre, illetve a szorakozásra kezdenek újra többet költeni, de ez már nem igaz a könyvre. A világ idősbödik, az utóbbi 50 évben pedig a fiatalokat célozta meg a kultúra azt hiszem, hogy a jövőben az időseknek az érdekeit kell nézni. Nos, a könyvek hogyan viszonyulnak ehhez a két aspektushoz, tehát idősödés és kisebb kiadás. Hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 2009-ben Európában csökkenés volt, és az USA-ban is a könyv kiadásban. Tehát rosszak az eredmények. Írországban legrosszabb, Ausztriában legjobb azt hiszem elmondhatjuk általában, az ázsiai ö, csendes óceáni világban ö, a ö, könyvkiadás rossz helyzetben van, és romlik a helyzete. A ö, könyvek ö, kicsit jobb helyzetben vannak, mint a ö, szórakoztatás, mint é, ö, azon belül leginkább a ö, zene és a film, illetve DVD. Ö, az árnyomás nagy ö, lefelé, a hagyományos könyvek el a kereskedői egyre inkább online kereskedőknek adják át, és szupermarketeknek a helyüket Ez a változás, az internet felé való eltolódás azosára is jellemző, de hát általánosnak mondható. Elmondható, hogy a hanyatlása, csökkenése az eladásoknak igen nagy mérvű, minden évre jellemző, illetve a discount egyre jellemzőbb. Ami eladás növekedés volt, az internetnek köszönhető. A papír alapú könyveknek az eladása a továbbiakban is csökkenni fog van az online digitális szolgáltatások veszik át a helyet sok területen, például az atlaszok, térképek, úti könyvek tekintetében nem annyira az e-könyvek, mint más internetes szolgáltatások hatására 2007 óta ez a tendencia teljesen egyértelmű. Nos, az e-könyveknek, digitális könyveknek mi a hatása a fogyasztói eladásokra? Azt kell mondjam, hogy még nem nagyon van megbízható adat erről, ezért kicsit anekdotikusan beszélnék róla, az USA-ban nagyjából az a megállapodott szám, hogy 3 százalékkal csökkent a hogy 3 százalék a teljes eladásoknak. Az Egyesült Királyságban meg mondjuk 1 százalék az USA piac a legnagyobb e-könyv piac, és itt is tapasztalható a hagyományos könyv felől az eltolódás az e-könyv felé. 2004-2009-es időszakot nézzük, két kategória esetén könnyű az átmenet a digitális felé a fikció és a klasszikusok. Sok e elektronikus könyvolvasónak megvan az illető könyve, vagy klasszikus irodalom olvasójának kötve, bekötve papíron is. Lehetséges, hogy az e-könyvek a könyv eladás javulását szolgálták. Nos, hogyan néz ki a jövő? a kezdeti szakaszban nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz az e-könyvekkel. Megpróbálok a tényekből kiindulni. Lassú lesz a növekedés, rendkívül lassú. Lépcsőzetes lesz, lesznek mérföldkövek. kövek a következő évben ezek a mérföldkövek a Google-tól várhatók, az Apple-től és az Amazon reakciójától ez előző kettőre egyre inkább hibrid világban fogjuk a könyveket fogyasztani, tehát lesz nyomtatott és digitális is. Főleg az idősekre kell számítani a ebben a körben. A könyv kereskedők csak akkor maradhatnak meg, hogyha a könyvet minden formájában árusítják. A könyvkiadók is tapasztalják ezt a lassú átmenetet. Meg kell majd határozni a hibrid termékeket, a multimédia termékeket, és így tudják biztosítani, hogy a fiatalok körében is megmaradjon a könyv. A könyvtárak nem szabad könyveknek nem szabad az e-könyveket ingyen kölcsön adniuk. Jó hír, hogy növekedhet az eladás, a hozzáférés és a szerzőknek a díjazása. Néhány záró megjegyzés úgy gondolom, hogy nagyon lassú lesz a nyomtatottól az elektronikusba az átmenet. Egy lassú átmenet lesz a hibrid világon keresztül úgy látom, hát nem szívesen teszem, de ki kell mondjam, hogy 2020-ra a könyvek fele Európában még mindig nyomtatott lesz. Nézzünk meg egy grafikont. Hány embernek kell átmennie az elektronikus könyvre ahhoz, hogy ezt alapvetően befolyásolja a, pió, a piacot. Az elektronikus könyv a könyveknek is hány százaléka kell megváltozzék formátumban. A TNS szerint az USA, az Egyesült Királyság lakosságának két és fél százaléka vásárolja a könyvek 7 százalékát. Hogyha az első kevesen 500 ezer e i e olvasó van, akkor a könyvvásárlóknak már olyan 10%-át elértük. Hogyha 50 százalék az eladásoknak el, elektronikus, akkor 12 millió ember kell ezeket használja de ez gyakorlatilag már a teljes lakosságra kiterjed. 10, 10 millióan használják az, iPod, az iPodot. Arra kell számítani, hogy ez a fajta kereslet növekszik. Végül pedig egy-két javaslatot tennék a jogalkotónak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szerzői jogok védelme, még fontosabb a zene világában a kolóskodás megakadályozása. Ne oda kell vigyázni, ne oda kell figyelni, hogy a készülő jogszabályoknak ne negatív hatása legyen a hagyományos könyvre, sem pedig az elektronikus könyvben a hibrid világban. Köszönöm szépen. Most pedig lezárult az első forduló, megnyitom a vitát, ha van erre szükség. Berlinger úrnak adom meg a szót. Kedves kolléga! Voglio soltanto... Én Három dologról szeretnék szólni. Három dolgot említenék meg. Kettő kérdésemmel a Google képviselőihez fordulok, és a harmadik kérdésemmel pedig egy másik kollégához, az angol kollégához. Ami a Google-t illeti, hogy gondolja -e ön, uram, hogy lehetséges-e az, hogy széles körben el fog terjedni széles körben azt jelenti, hogy több millió embert érintő dologról van szó. Tehát az internetes hozzáférés kapcsán elképzelhető ez a nagyon széles körű elterjedés. Valóban hozzá lehet-e férni a tudáshoz, méghozzá alacsony áron, megfizethető áron. Ennek volnának előnyei, de persze legálisnak kell lennie. Mert én meg vagyok lepve, meg kell mondjam őszintén, Engem meglep uh, Jedi Rebecca elképzelés, aki egy híres jogász, aki elérte azt, hogy eltörölték a halálbüntetést Olaszországban, és aki a szociális érzékenységhez kívánta igazítani a büntetéseket. Nem szabad csúnyán nézni, és egyszerűen megnövelni a bírságokat vagy a büntetéseket, hanem aktualizálni kellene a szankciós rendszereinket. Mert hogyha a szankciónak, büntetésnek nincs hatása, annak negatív hatása lehet. Egy második kérdés. Hozzáférés a tudáshoz. Ez egy nagyon fontos mondat. És több millió ember számára Úgy tekintve ez a nagy szociális fejlődés letéteményese. Én csak arról van szó, hogy sok könyvet kívánok mindenki számára hozzáférhetővé tenni, amit én nagyon nagy érdemnek tekintek már, most is így. Az is mondhatjuk, hogy az de igazából itt nem a hagyományos értelemben vett könyvtár érzése tölt majd -e bennünket. Tehát hiányzik a lényeg, hiányzik a szubstancia. Jó lenne, hogyha ezt figyelme vennénk, ugye a magas szintű irodalomról van szó. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek a kínálat minőségét javítják, és a többi aspektus is támogatják és ha ma a magán személyeknél el tudjuk ezt érni, hát nyilván ez elegendő. Meg kell kérdezni. Most pedig az Európeánáról szeretnék szólni. Én jogtörténettel foglalkozom, és nagyon sok időt töltöttem kézi, tehát, tehát iratok, kéziratok tanulmányozásával, régi, ha az ember régi levelet talál, abból egész sor tudományos elméletet lehet felépíteni. De Gutenbergnek is nagy csodálója vagyok ebben. Mert ha ma valóban csak régi kódexekkel foglalkoznánk, amelyek az emberiség legszebb műveihez tartoznak, tehát csak összesen ezer olvasónk lenne a világon. És Gutenbergnek köszönhetjük azt, hogy az emberiség egyik legnagyobb történelmi lépését megtehettük. Forradalmi lépés volt ez. Az internet a mai Gutenbergnek feleltethető meg. Ugye a nagy közönséget kell válaszokkal ellátnunk ezekre a kérdésekre. Még valamit ki kellene emelnünk, amiben mindenképpen hiszek. A hozzáférés, a, a kutolés javakhoz való hozzáférés. Ez egy közszférához tartozó feladat, ennek biztosítása. És egy megfelelő közigazgatási rendszert is ki kell alakítani ezen kultúrjavak kezeléséhez és magánbefektetéseket esetleg kicsit hagyjuk most. Az, az egészet a közféra kézben tudja tartani, hogyha a kínálat minőségét akarjuk javítani? Ez egy fontos kérdés, nem csak anyagi értelemben. Szó van itt a jó reg Európáról, az usa az óriások közötti küzdelemről, vetélkedésről van szó. Több millió embert lehet elérni, és ha mi lemaradunk megint, és féltékenyen, féltékenyen őrizzük legnagyobb hagyományunkat, és digitális értelemben nagyon kevés eredményt érünk el, hát akkor nem is kezdem elgondolkozni. Köszönöm szépen, még hárman kértek szót. Kérem szépen az hölgyeket és urakat, hogy fogják rövidre mondandó jókat, hiszen még van mondani valónk. Engstrom úr. Köszönöm szépen, nagyon gyöks. Be tekintés a Nielsen féle előadás egyik aspektusába. Hogy, hogy ne adjanak kölcsön könyveket a könyvtárak, mikor ez a céljuk? Okay. Rendben. Mrs. Wexström. Wexström asszony. Oh, tack för ordet. Jag har haft för... abban a szerencsében részesültem, hogy Alexandriában járhattam többször is, és e, így visszatok gondolni arra a csodálatos könyvtárra, ami e, csodálatos kezdete volt a gyűjtésnek. Az a projektről ez jutott eszembe. Az Európai nagyon fontos tartalom van, egyes orsz, jelentős tartalom van egyes országok részéről, mások meg egyáltalán nem vesznek részt ebben a projektben. Kár. Azt hiszem, fontos megismertetni minden kultúrát az Európai Unióban, országaink kultúráját, nyelveink kultúráját, hogy mindenki tudja, milyen érdekes ez a gyűjtemény. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van. Az egyik Delemóra úrhoz intéződik a Google részéről. Beszéltünk a partnerségekről, nagyon sok könyvtárral létesített ilyen kapcsolatot Európában Google. Az én kérdésem arra vonatkozik, ezek mennyire kizárólagos kapcsolatok. Tehát, ha van egy ilyen kapcsolat, itt a Google által digitalizált könyvek, ezek elveszettnek számítanak az európaiának szempontjából, vagy pedig be lehet őket építeni? Ez a Kotes Bizottságot is nyilván nagyon érdekli. A második kérdés Folman úrhoz intéződik, és de Móra, úrá, Móra úrhoz is. Ugye nagyon részletesen elmondta, hogy mi is a kérdés azzal kapcsolatban, hogy a könyvek digitalizációja új szerzőjogok alakulnak ki ezen folyamat kapcsán. Az a kérdésem, hogy van-e javaslatok arra vonatkozóan, hogyan lesz a problémát megoldani, hiszen az Európai Ánánál sokszor találkozunk ezzel a problémával, ha valamit digitalizálnak, újabb szerzői jogi konstrukció alakul ki a digitalizáló részéről. Önök hogyan járnak el, amikor könyveket digitalizáltak, önök szerint kialakul egy új szerzőjogi igény vagy, vagy konstrukció? Köszönöm szépen. Boris úr, röviden. Dziękuję bardzo. E, chciałbym zapytać e, przedstawiciela... Köszönöm szépen. Az Európának képviselőjéhez intéznék kérdést. Azt mondta, hogy dinamikus folyamat van, digitalizálják a műveket. Néhány ország domináns ebben a folyamatban, egyesek pedig egyáltalán nem azok. Ön szerint az árva művek díjazásával kapcsolatos változást hogyan kell kezelni? Az Európában egy nagyon sok mű kerülhetne be. Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig a következő. A Nielsen képviselőinek teszem fel. Azt mondta, hogy ma az ö, olvasók fele a könyvek felét vásárolja. Az ilyen kezdeményezés, mint az Európeánál vagy a Google, amely digitalizál könyveket, majd hozzáférhetővé teszi, ez valami közösre vezethető vissza. Ez a könyveknek az ösztönzése, a digitalizálás egyfajta forradalom, de akkor kevesebb gyomtatott könyvet fognak eladni. Vannak közös pontok a digitalizálás valójában így hat ki a könyvpiac. Please. Igen? Kérem a lehető legrövidebben. Lemóra úr. Uh, Jó, akkor Pelange úr kérdéseire hadd válaszoljak. A hozzáféréssel kapcsolatban határozottan hiszünk abban, hogy a legszélesebb körű hozzáférés ezen keresztül lehet. Alacsonyabb költségen. A lehető legalacsonyabb, hiszen ingyenes. Bármely felhasználó ma a Google-ról, a bármely öm, szabad felhasználáson lévő könyvet letölthet. Vizuálisan a, tehát a látássérültek számára is konvertálható braille írásra a szöveg. Abszolút össze abszolút bizonyítható, tehát az, amit kér, és ugyanúgy véljük mi is, hogy erre szükség van. Az, hogy felváltja-e a Google a minőségi könyvtárat, a tömeges digitalizálás véleményünk szerint kiegészíti, nem pedig felváltja a könyvtárakat és egyéb tudós munkákat. Úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értékelni, hogy azok, akik bármilyen oknál fogva nem férnek hozzá könyvtárhoz, mert messze vannak, szegények, vagy bármely másoknál fogva, számukra véleményünk szerint az online, internet a kapu. Abban a világban hiszünk, ahol az embereknek hozzá kell tudni férni az információhoz és választhatnak. E, Kamera Bertasszony kérdése. A könyvtárakkal való partnerség. Teljes mértékben hiszünk abban, hogy ezek a művek nem vesznek el az Európeánán. A közelmúltban például egy e, könyvtárral, az olasz kulturális minisztériummal írtunk alá egy partnerséget, és e, a Firenzei könyvtár is a, az Európeána részese lesz így. És nagyon örülünk annak, hogy az Európeánán abban a könyvtáron belül is lehet szörfölni, hiszen így a lehető legszélesebb körben kérne, férnek hozzá az ottani művekhez. A szerzőjogokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy természetesen az országtól függetlenül megvásároljuk a szerzői jogokat akkor, hogyha a közfel, szabad felhasználású területen van a könyv, akkor mi úgy gondoljuk, hogy az valóban ott van, és ez az oka annak, hogy az teljes mértékben hozzáférhetővé tehető a világ bármely felhasználhatója, felhasználója számára, ha az a könyv országában ö, szabad felhasználású területen van, akkor az ott ingyen letölthető. A digitalizált példányok a forrás számára is rendelkezésre állnak. És Boris úrnak a válasz az értékesítések a könyvek eladásával kapcsolatban? Szerintem az nem ne... Az azt hiszem nem nekem szólt. Jó, akkor Foltman úr. Hát köszönöm szépen, négy dolgot szeretnék elmondani. Először is a digitalizálás, az államilag elérhető digitalizálás oly léptékű az az anyag, amit digitalizálhatunk, hogy ez valóban állami kezdeményezésre van szükség, és nem lehet csak, hanem még a magánszektor bevonására is szükség van. Nagyon érdekes, hogy milyen korlátok vannak, milyen mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. Ez nagyon érdekes természetesen. Wikström asszony kérdése, hogy hogyan biztosítható az, hogy minden tagállam ott legyen, elérje. Amit most az Európeánában látunk, az csak a jéghegy csúcsa, mert ami minden tagállamban megvan, ami digitalizálható, az természetesen országonként eltérő. Az egyik érdekes koncepció uh, az Európeánál ezért májusban éppen um, egy pontosan e célból egy menetrend szerint egy ülést tart, ahol megpróbáljuk majd megtalálni azokat a hiányosságokat, amelyre a továbbiakban szükség lehet, és amiket um, meg kell szüntetni. Nos, merre tart az Európeána? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés um, Hmm, valóban folyamatosan akut. Öt évvel ezelőtt az árva művekkel kapcsolatban, gazdátlan művekkel kapcsolatban már tudtuk mi a probléma, meghatároztuk a szükséges lépéseket, de mára jutottunk el oda, hogy új szerzőjogokat, hogy, hogy el tudunk járni. A digitalizálással most pont ugyanez a helyzet, most már be, meghatároztuk a problémát, megnéztük, hogy milyen lépésekre van szükség, és valószínűleg még egy három-négy év, hogy valóban megtehessük ezeket a lépéseket. Ha jól értettem, azt kérdezte, hogy a gazdátlan műveket miért nem a lehető legszélesebben definiáljuk. Egyrészt természetesen fontos, hogy a gazdátlan művek használhatók legyenek, mert elfogadhatlan az, hogy senki számára nem használható egy ilyen mű, sem a tulajdonos, sem a szerző, sem a társadalom számára. Másrészt pedig a, a jogtulajdonosokat is védeni akarjuk, nem akarjuk a műveket digitalizálni, mondván, hogy azok gazdátlan művek, pedig nem vizsgáltuk meg e- alaposan. El akarjuk kerülni azt, hogy egyszer csak a jogtulajdonos felbukkan. Mindkét oldalt alaposan ellenőrizni kell tehát a, a jogtulajdonosok érdekeit és a közérdekét is. Nécing úr. Igen, a digitalizálás kérdése volt az első, amit nekem tettek. Valóban ez egy óriási forrás, csodálatos dolog, amely azt eh, eredményezi, hogy egyre nagyobb mértékben, egyre több ember számára áll rendelkezésre különböző felhasználási formában. Biztosítani kell azt, hogy a meglévő üzleti modelleket azonban védjük. Engström úr megjegyzése, és sajnálom, hogy ilyen röviden válaszolok, a válasz az, hogy nem. És azért mondom azt, hogy nem, mert a könyvtáraknak nem szabad kannibalizálni a kiadók fekete listáját. A szerzőket bizonyos üzleti modellek szerint fizetik aminek a meglévő értéklánc mentén alakítják ki a mértékeit. Ezek az üzleti modellek változnak. Nem lehet a kocsit ló nélkül húzni, de nincsen de a ló pedig nem tekinthető lovaskocsinak, hogyha nincsen kocsi mögötte. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most térjünk a következő részéhez meg a meghallgatásnak. Itt a digitalizált a digitalizációs projektek hatásáról van szó, a gazdasági, kulturális és jogi kérdésekről. Először eh, Bruno Galindot kérem, spanyol írót, hogy mondja el bevezetőjét. De señoras y señores, mi nombre es Bruno Galindo, Urárindó a nevem, író vagyok. Cikkeket írok, megélhetésszerűen újságokba, beszédeket, katalógus szövegeket fordítok, dalszövegeket is írok. Hogyha olyat írok, amit máshogy én szeretnénk kommunikálni. Hivatásom az is, amit 300 éve irodalomnak nevezik, neveznek költészet, mese. Ez, ezeket hivatásudatból, szórakozásból és megélhetésszerűen írom. Nem fog szólni az árva művekről, sem pedig az akadémiai művekről. Azok közé, az írók közé tartozom, akik pozitívan veszik az új technológiát. A novellám, amint digitalizálják, több helyre jut el, és tudom, hogy a köröm méret elégséges a hordozónak, és így talán sikerül finanszírozni szakmámat az irodalmi világ tagjaként, a kiadói világ tagjaként. Azt látom, hogy körülöttem egy bizonyos fajta pessimizmus van, és a papír eh, helyet nem szívesen látják a képernyőt. Szerintem ez történelmi kaland. Sajnálom, hogy a eh, technológiai ipar lemondott arról, eh, amit kindelnek vagy iPodnak neveznek az ilyen felhasználásról. Meg kell értsük, hogy a szóbeli és digitális világ között a nyomtatott világ egy történelmi zárójel volt. Továbbra is érdekelni fogja a világot az irodalom és a tudomány, csak digitalizálva a könyvek digitalizálását, ezért üdvözölni kell. Ismerjük a muzsikus esetét, aki most módosításon kell gondolkozik, mert most már nem adnak el annyi lemezt. Hasonlóképpen a szép író kell tanuljon a zenész példájából. A digitalizált terjesztést nehéz lesz majd ellenőrizni. Az irodalom egyszerűen kiiktatja a közvetítőket. Ennek a meghallgatásnak a címéhez méltón eh, szeretnék pontonként rátérni a gazdasági, kulturális és jogi következményekre. Tudomásom és a világ írói jelentős résznek tudomása szerint eh, ezek eh, függenek össze az irodalom digitalizálásával. A gazdasági következményekkel kezdeném. Az ipar, a klasszikus kiadó ipar pontosan tudja, hogy milyen vesztesség, milyen bevételvesztesség várható a felhasználó többet fog majd tudni fogyasztani, anélkül, hogy fizetne, és ez történt az újságírásban, a zenében, a moziban is. A kiadók nem ö, tudják ö, majd ezt a váltást úgy ö, megélni, mint ahogy ez a zenében ö, történt, ezért a ö, fogyasztókat oktatni kell azzal kapcsolatban, hogy a kalózkodásnak milyen következményei vannak. Tudjuk, hogy frusztráló néha ennek a kampánynak az eredménye, de semmiképp nem szabad túlzott szankciókat kilátásba helyezni. Az elő revezítések szerint a kis és közép kereskedelemben jelentős veszteség, piacveszteség várható. A nagyok megpróbálják konszolidálni a helyzetüket, de idő kell ahhoz, hogy ez sikerüljön nekik. A számadatokat megkapták, ezért erre nem térnék ki. Az irodalmi területen vállalkozók nem tudják kikerülni az internetet. Ingyen is hozzá lehet majd férni az internetes művek egy részéhez. Ami a szerzőket illeti, a digitális kaland, előnyöket fog jelenteni, mert így más modellbe kerülnek át. Másként kell megosztozni, ha egyáltalán meg kell osztozni a bevételekem. A kalandban az is benne van, hogy ez egyes privilégiumok oda vesznek. A nagy szerzőket sikerül majd a legjobban eladni, de talán ők vesztenek a legtöbbet a kalózkodás miatt. A kisebb szerzők jobban ki fogják tudni használni az eszközöket, és jobb eredményeket érnek el. A szép irodalmi művek szerzői ügyesek kell legyenek a társadalmi hálózat felhasználásával. Jobban meg kell ismerniük a közönségüket. Most pedig a kulturális következményekre térnék rá. Szeretném, hogyha mindannyian nyernénk ezen. Az európai polgárt meg kell hallgatni. Azt hiszem az lesz a véleménye, hogy férjen hozzá a művekhez, és ez egy olyan álom, amely akár meg is valósulhat az emberi ö, lény ö, és az internet diadala várható. Az új ö, technológiát jobban kell majd ismernie a szerzőnek. A szövegeit a blogján is bemutathatja. Ö, közvetítő, kiadó nélkül, ö, online, ö, illetve papír alapú kiadó ö, nélkül. A Google kihagyásával is. Ez a ö, digitális stratégia azt jelenti, hogy egyre inkább jelen lesznek ezek a művek. Úgy gondolom, hogy a szerző, az író egyszerre kell digitálisabb és fizikaibb legyen, ahogy a közönség megnéz egy színészt, egy előadót, egy táncos a színházban, ugyanígy közelebb kerülhet a szerzőhöz. Sok verset már nem azért írnak, hogy kiadjanak, hanem hogy előadjanak, előadás keretében. Sok költő többet keres, hogyha előadja a költeményeit, és nem kiadja. Ezzel megváltozik a narráció is. Hét könyvnek a szerzője vagyok. Ezek független multinacionális kiadóknál, valamint a saját weblapomon jelentek meg. Előadások, szemináriumok, koncertek, alapanyagául is használtam ezeket. Többet kaptam így, mint egyszerű eladással Véleményem szerint egyre gyakrabban találkozunk majd azzal, hogy egyre gyakrabban találkozunk majd a húsvér szerzővel a színpadom. Ez vonatkozik a képzőművészekre, és sokakra másokra, és egyre több a fesztivál, a vita, az irodalom és a szöveg kapcsán. Szeretném aláhúzni, hogy ez hálózat formájában képzelendő el. Az irodalom sokkal népszerűbb lesz, mint most. Szerintem többet fognak olvasni, legalábbis több irodalmat fognak fogyasztani. A ö, mesélés, ö, ami ö, kihaló ö, filmben ö, volt, ö, de ö, visszatérőben van ö, most, ö, ezzel ö, menthető ö, meg. Egyesek használják a perfo literatúr kifejezést. Azt hiszem ez releváns a kiadó vállalatok bevételeinek vesztesége a fordítást veszélyezteti, hogy valami negatívumot mondjak talán nagyobb lesz a termés, de kevesebb lehetőség lesz arra, hogy ne eredetiben, hanem fordításban olvasok. Most pedig a jogi következményekre térnék rá. Ez a legbizonytalanabb terület. Szerény véleményem szerint az európai hatóságok és nem a multinacionális cégek kell elkezdjék a munkát, a digitalizásra gondolok, ez egy óriási munka. Ez az európai polgárt szolgálja. Így az európai kultúra fennmaradhat a merkantil szellemmel szembe. A Google nem szabad, hogy erősebb legyen ennél, és univerzális könyvtárossá váljon. Mi a garancia arra, hogy egy bizonyos ideológia, nem egy bizonyos ideológiát, nem egy bizonyos országot vagy nyelvet fog képviselni, illetve hogy nem csak pénzről lesz szó hogyha a Google kezébe kerül ez a teljes iparág elsősorban humanista és filantrop módon kell meg közelíteni ezt. Az új geostratégia szerint Európa, Európa elvesztette régi helyzetét. Új feltörekvő gazdaságok vannak, amelyek fiatalabbak. Mit kell Európa megvédjen a világgal szemben. Biztos vagyok benne, hogy már nem a világ gazdasági központja vagyunk, nem a legjobb fejlesztő kutató laboratórium sem vagyunk. Mi tudunk adni kultúrát, tudást, Szerintem ezt kell megerősíteni, ezt kell megvédeni, ezt kell ösztönözni az új technológiával. Bármilyen is legyen a forgatókönyv, nem egy amerikai vállalatra kell támaszkodni, amely szerintem monopolisztikus vizsgáljuk meg magunkat, és vegyünk a gyeplőt a saját kezünkbe próbáljunk jobban oktatni a lakosság ugyanis nem követ, lakosság jelentős része nem követi a rendkívül gyors technológiai változást a hálózattól azért félnek, mert nem magyaráztuk el eléggé a nagy közönségnek, hogy milyen az átmenet a papírtól az elektronikus forma felé. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig a következő szakértő, remélem jól lehetem ki a nevet, Szerizé úr, a francia Galimár cég képviseletben. Kérem szépen, önni a szó. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a Jogi Bizottság és a Kotos Bizottságnak azt, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ma szóljak a digitalizáció kockázatairól a kiadó szempontjából, és hogy milyen jogi problémák merülnek fel. Én a Galimár céget képviselem, mi foglalkozunk ugye a digitalizáció, digitalizáció problémáival, a nemzeti könyvkiadó szakszervezet, az európai szakszervezeti képviselet nevében is szólok. Én a digita, itt az írott örökség, digitalizációról van szó, a francia kötés miniszter kiadás, felhívására 2009 végén készült tanulmányról szeretnék szólni. Van egy katalógus, a katalógus 30 ezer könyvről szól, ezek megfelelő szerződések aláírását követően kerültek ki a honlapokra. Több száz kép, vagy oldalról van szó, amit elolvastunk. Több CD-ről van szó. Nagyon fontos az, hogy minden kontinensre és minden nyelven hozzáférhetők legyenek ezek a művek. Ha úgy tetszik, a nagy európai szerzők, egyetemesek, Eh, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, néhányat említenék a legnagyobb szerzők között. Hogyan lehetnénk érzéketlenek a digitalizáció kockázataival szemben? Fontos, hogy láthatóvá és hozzáférhetővé teszi a háló segítségével ezeket a kiemelt műveket. A kiadók jogi szempontból is érintettek a katalógusaikat illetően. Ez egy nagyszerű lehetőséget kínál, több szempontból is egy részről folytatni lehet, ha úgy tetszik, gyümölcsöztetni lehet a befektetett tőkét, és ennek következtében a szerzőtől kizárólagos jogokat kaptak, hogy a szerzői műveiket így módon terjesszék. Másrésztről garantálni kell ezen szerzők számára nagyon fontos az az állandó és nyomon követett, úgymond ismertetése a műveknek. A annak érdekében, hogy az mai olvasó számára lehetővé tegyük, hogy könnyedén hozzáférjen az írott örökséghez, anélkül, hogy ne kelljen, úgymond, a hálálkodás állarca mögé bújnia. Itt a szerző, az olvasó, a kiadó szemszögeit vesszük figyelembe. Egyiket sem szabad figyelmen kívül hagyni. A három kiegészíti egymást és garantálja a gazdagságot, ha úgy tetszik, a, kiadói tevékenység különböző aspektusait. Nagyon fontos tehát egyetlen egy digitalizált magán vagy közkönyvtár nem lehet semmilyen módon nem igazolhatja azt, hogy hogyan vagy miért kívánja ezt az egyensúlyt felborítani. 20 ezer könyvet digitalizáltunk eddig a Galimár kiadó gondozásában. A szerzőkkel megfelelő szerződést kell kötni szerzőnként, művenként külön és ez egy hosszadalmas és nagyon is úgymond törékeny, tehát nagyon is érzékeny terület. Igazából a nagy digitalizált katalogusok kiadását lelassítja ez a folyamat. Erről tudunk, ezt, ezt tudomásul vesszük, és tudjuk a szakmai kontextusban, Németországban és Franciaországban tudjuk, hogy ha úgy tetszik, egy kollektív kezelési vagy menedzselési rendszert lehet felállítani, amely segítségével a kiadó szabad kezet kap a szerzői jogok kezelése kapcsán. Tehát igazából szeretnénk az Európán rendszerhez kapcsolatúan, amely az árva műveket illeti, más megoldásokat kell találni nemzetenként. Hogy az említettük, ez a a kiadás országában végrehajtott, úgymond szorgalmas kutatás eredményeként. Egy kollektív menedzsment rendszer dolgoztunk ki az árva művek számára a könyvek területén. Ez a projekt az részvevők egyhangú támogatását élve élvezi. Ezen kívül az ARO, az Európai um, az áró, tehát az elványhoz kapcsolódó, az úgynevezett árva művek, szerző jogához kapcsolódó rendszerről van szó. Tehát a bibliografikus adattár létrehozásával ezen az alapon lehet a közös elismerés rendszerét felépíteni, a különböző rendszerek mm, európai közösségi szintű rendszeri építése nagyon fontos. Ami a kiadó kompetenciát illeti, a védelem, a az ismertetés, az árképzés, a terjesztés, ezek az aspektusok a közös érdekek köré épülnek, tehát ö, szerződéses kötelezettségvállásokra van szó, illetve egy gazdasági modellről, amelyen alapul a tevékenységünk. Tehát ez egyfajta kötelezettség, egyrészt illetve lehetőség. Ebbe be kell fektetni, be kell ruházni az lenne a veszély, ha ezt a szerződéses szabadságot nem tartanánk tiszteletben, hogyha nem tartanánk tiszteletben a területi korlátokat. A veszély az az, hogyha egy harmadik fél a kiadó ellenében él ezekkel a lehetőségekkel, a technikai lehetőségekkel, árképzési lehetőségekkel és reklám lehetőségekkel. Ennek a folyamatnak, ennek a jogfosztási folyamatnak a következő lépését figyelme kell venni. Tehát most, ha megnézzük európai szinten, a megfelelő eszközöket a hamisítás ellen fel kell használni. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő minőségi és, és legális kínálatot kell biztosítanunk. Un autre écueil serait celui d'une mise További lehetőség lenne, hogyha gyorsan rendelkezésre állna a digitalizált könyvtárban az anyag, de ez a szellemi tulajdonjog átdolgozását tenné szükségessé, de a Google ilyen irányú tevékenységét szinte elszenvedi az érintett fél. Az angolok kivételével mindenki azt kérte, hogy hagyják ki ebből a jogszabályból komoly monopolisztikus veszély van itt. Ezen okokból úgy tűnik, hogy az európai intézmények nem szabad ebből a rendszerből tanuljanak, hanem ösztönözzék azon digitális megoldást, amely hosszú távon a sokféleséget segíti elő, és a jogállamiságra alapszik jelentős digitalizált anyag létrehozására is van lehetőség így. Természetesen vannak korlátok, de erről álmodnak a könyvtárosok. Két ilyen korlát van, technikai és gazdasági technikai először is, mert az elektronikus könyveknek nem probléma, nem probléma az elektronikus könyvek létrehozása a jelenben, de visszamenőleg igen. Marc Tessier jelentés erre rámutatott. A kiadó a garancia a ö, szerző és az olvasó ö, számára arra, hogy a szöveg eredeti, nem szabad ezért megközelítő idézőjelben digitalizálást elvégezni. Úgy gondoljuk, hogy a szerzői jog védelme alatt álló digitalizálása a műveknek a Google által, anélkül, hogy fizetne, elfogadhatatlan másrészt pedig gazdasági okot említenék. Most nem könnyű a kiadóknak és a szerzőknek megállapodni az új felhasználásban. A belső piac még csak a kezdeténél, a gőgicsélésnél tart. Nehéz megjósolni, hogy hogyan alakul ez a piac. A legfurcsább ajánlatokat is kapjuk a francia kiadók több évtizede azért harcolnak, hogy méltányos legyen a piac, egységes legyen az ár. Így a ö, kínálat nagyon magas szinten maradt. Ez ö, egyszerűen iskola típussá vált. A digitalizálása is érdemes így elvégezni. Franciaországban a szerző és a kiadó egy oldalon áll, egy a meggyőződésük, azért az a cél, hogy az ár alacsony maradjon. Hogyha egy gazdasági szereplő monopóliumot szerezne, akkor az nagyon veszélyes lenne, főleg az újabb körülmények között. Angol száz partnereink kidolgoztak egy szerződéses modellt, amelyel az árat meg lehet állapítani a digitalizált világban, és a gazdasági modell megmaradhat. Így a Macmillan nemrég az USA-ban az Amazont kapitulálásra tudta kényszeríteni és beszüntetni a dömping tevékenységet. A szerzői jog tehát nem akadálya a digitalizálásnak. Voluntarista közösségi beavatkozás szükséges. Az első kérdés az áfa Antoine Gallimár, a kiadó vezérigazgatói, velnök vezérigazgató egy európai petíciót indított útla, útra, hogy felhívja a figyelmet erre Európa szerte, hogy elfogadható ára legyen ennek a szolgáltatása a petíciót. A könyvszakma ez, több mint 1500 képviselője írta alá, sok szerző, könyvtáros, nem csak a kiadói szakma képviselői. Azt javasoljuk tehát, hogy nagyon figyeljünk oda a következő pontokra egy részt arra, hogy a monopól helyzet ne alakulhasson ki a webben, a hálózaton, másrészt arra, hogy kereskedelmi és ideológiai szempontból nagyon fontos megkülönböztetni a kereső motort és a könyvtár, illetve könyvkiadó kínálatot. Harmadsorban pedig a Kaido világnak adandó segítséget, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a digitalizált tartalomnak kulturális tartalma van, valamint támogatni a papír és digitális hordozó kombinálását. Elismételném, nem szabad destabilizálni egy nagyon érzékeny ágazatot a kereskedelmi stratégia nagyon gyorsan halad, nekünk meg kell védeni a kulturális örökségünket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Frederik Nézen asszony, a Books on Demand GmbH Kft. részéről. Én is köszönöm szépen a meghívást, örülök annak, hogy elmondhatom, hogy mi a véleményünk a szerzőjogok és a digitalizáció kapcsán először is. Szeretném bemutatni üzleti modellünket. A mi egyik fő tevékenységünk, a digitalizáció, az modern technológia segítségével ki is nyomtatjuk ezeket a könyveket, utána pedig értékesítjük őket forrásaink nagy részét arra fordítjuk, hogy tartalom szolgáltatókat szerzünk meg, be, szerzőket, szerzők könyveit, digitalizáljuk, és PDF formátumban tároljuk. Aztán a BOD, a Books on Demand, tehát terjeszti ezeket a könyveket az interneten, online formátumban, de úgymond klasszikus könyvesboltokban is. Ha megérkezik egy megrendelés nálunk, akkor a könyvet 24 órán belül legyártjuk, aztán eljutatjuk a könyvkereskedőhöz, a könyvtárba vagy az olvásóhoz. A BOD foglalkozik a, számlák, a számlázással, illetve a szerző javadalmazásával is. A szerzők maguk állapítják meg azt a mázsot, amit elfogadhatónak tartanak. a BOT által különböző típusú könyveket terjesztünk, a BOD-t a kiadók azért használják fel, hogy első alkalommal megjelent könyveiket megjelentessék, vagy magas kockázattal ö, indexált könyveiket megismertessék, illetve nagyon fontos az is, hogy az elkelt művek újra kiadatása kapcsán is pénzügyi ö, okokból általában a kiadó esetek egy bizonyos könyvet már nem jelentett meg katalógusában, akkor itt nálunk az online formátumban ö, ezeket a könyveket meg lehet jelentetni. Illetve a régebbi kiadások könyvek újra ö, ismertetésének is nagyon jó lehetőségét biztosítjuk. A második terület, ahol a BOD-t használni lehet, azok a szerzők számára. A szerzők mindenfajta művet lehet életrajz, lehet tudományos mű, lehet tanácsadó, vagy bármilyen regény. A BOD a szerzők és a kiadók számára többletértéket biztosít, hiszen raktározási költség nélkül ezeket a könyveket állandóan úgymond raktáron lehet tartani. Mint említettem, semmilyen raktázási költséggel és kockázattal nem jár. Az olvasónak lehetősége van az e-könyv vagy a nyomtatott könyv között választani, a kiadó mind a két fajta formátumot tudja garantálni. A már bevált terjesztési csatornákon kívül az online formátum kiterjesztett terjeszkedési vagy terjesztési lehetőséget biztosít. Aztán a kisebb példányszámban megjelent könyveket is hozzáférhetővé lehet tenni, vagy már elkelt könyveket. A BOD igyekszik a kulturális sokszínűséget is támogatni, és ezen túl a szerzők szabadság jogait is, ha úgy tetszik, figyelembe tartjuk a saját lehetőségeiket. Kik a jelenlegi partnereink? A BOD 7 európai országban van jelen, az ügyfelekhez nemzetközi szerzők tartoznak, és nemzetközi kiadók, például a Springer Science and Business Media, a Zolkamp kiadó Németországból, vagy az Egmont kiadó. Ez a terület nagyon is gyorsan növekszik, nagyon jól látják ezen a grafikonon. 2006 végén 17 ezer cím példányt raktároztunk, és 2009 végén 150 ezer címről van szó, tehát meg nyolcszorozódott a piaci részesedésünk. 5 és 10 ezer könyv kerül havonta fel a listánkra, több mint 3 millió könyvet nyomtattunk ki ebben az időszakban. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a az ágazat tovább fog nőni, Persze ezt meghatározza a technológiai evolúció is, nyilván a nyomtatott könyvek minőségét szeretnénk javítani, költségeket szeretnénk csökkenteni, és egy növekvő tartalmi kínálatot kívánunk garantálni egy amúgy stagnáló ágazatban. Most pedig két példával szeretném szemléltetni a The Gruyte, ez egy német kiadó, a legnagyobb bölcsészettudományi programmal, nem óta a több mint 60 ezer példányból 49-ig, vissza, tehát 49 ig visszamenőleg 60 ezer mű visszakereshető, és a BOD megrendelése akár 49-ben is kiadott művet kinyomtat, újra nyomtat. A Springer Science and Business Media kiadó több mint tízezer úgynevezett backlist példány, címpéldánya rendelkezik, ezeket tároltuk, és a BOD megrendelése kinyomtatja ezeket a könyveket nemzetközi szinten is. Van egy konkrét hozzáférhetőségi, hozzáférhetőségi pont, ami segítségével még gyorsabban lehet ezeket a kéréseket, ezeknek a kéréseknek megfelelni. Most pedig álláspontunkról szeretnék szólni a digitalizációs projektek kapcsán, szeretném ismertetni a kiindulási pontot. Jelenleg különböző kereskedelmi kínálatok vannak a könyvek digitalizációval kapcsolatban. A különböző print on demand, tehát megrendelése nyomtató cégek kínálatáról is lehetne szólni. Ezek a bevált szolgáltatók kétoldalú eh, megállapodásokat töltenek, kötnek meg a szerzőkkel, kiadókkal, és ezeket a könyveket csak akkor teszik majd mindenki számára hozzáférhetővé. Ez a megközelítés idő és pénzigényes a szolgáltatók számára, de az elmúlt években, mint láthatták, a nagyon sok e, már nem nyomtatásban lévő művet lehetett ismét piacra dobni. Másrésztről a különböző vállalkozások és cégek arra törekednek, hogy általános digitalizációt hajtsanak végre, és ezen korábbi koncepciók alapján a kiadóknak és szerzőknek aktívan fel kell lépniük, ha nem értenek egyet ezzel a folyamattal. Ezek a koncepciók például tárgyalási mozgástér nélküli árképzésben gondolkoznak. Nagyon sok kockázata van ennek a digitalizációs projektcsoportnak, hiszen a szerzőjogok megsértéséről is szó lehet, szerzőjogokat nem is érvényesítenek például, aztán torzulásra lehet számítani az árképzés kapcsán, például az olyan kiadók és szolgáltatók számára hátrányos helyzet alakulhat ki, akik nagyon is költség és időigényes módon szerzik be ezeket a tartalmakat. Attól is tartunk, hogy a kisebb szolgáltatók kikerülnek ebből a lehetőségrendszerből, ha nem lesznek általánosan kötelező érvényű szabályok, amiket mindenkinek be kell tartania. Most pedig rátérnék az összegzésre. Alapvetően üdvözöljük az átfogó digitalizációt, és támogatjuk a könyvterjesztésben a print on demand, a box on demand, mint üzleti modell garantálja azt, hogy a digitalizált termékek a hagyományos csatornákon is elkerülhessenek a felhasználókhoz. Úgy gondoljuk, hogy kiegészítő szolgáltatást ö, biztosítanánk a már említett egyéb digitalizációs projektek mellett. Nagyon fontos az esélyegyenlőség, az egyenlő szabályok, az azonos szabályok alkalmazása, betartatása, ezt garantálni kell. Ez azt jelenteni, hogy a szerzői jogok a, a digitalizációt megelőzően a szerzői jog tulajdonosával kell egyeztetni. Tehát a szerzőjog alá és nem alá tartozó tartalmakat minden szolgáltató számára hozzáférhetővé kell tenni. Aztán szeretnénk elgondolkoztatni önöket az a kapcsolatban, hogy egy internet alapú globális világban a regionális határok szabása nagyon nehézkes. Köszönöm szépen. Danke Ihnen. Dann als letzten aus dieser Runde, Herrn äh, oder Frau Professor Françoise Dubril von der Vereinigung der europäischen Buchhändler. Ja. Bitte, ja, Sie haben das Wort. Merci. Um, I'm good. My name is Françoise Dubril and I'm the director of the European Booksellers Federation. Uh, François Dubének hívnak, és az Európai Könyvértékesítők Szövetségének igazgató vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek ma és az könyvértékesítők nevében röviden elmondhatom, röviden a, azt, hogy a könyvárusok hogyan módosítják vállalkozásaikat a digitalizáció kapcsán. Nos, a nemzeti mintegy 25 ezer mindenféle könyvértékesítő az online-tól, a standos könyvárusig mindenki 25 ezeren van Európában. Ennek ellenére gondol, azt gondolhatjuk, hogy utolsó mohikánok a könyvértékesítők, de nem azok. Egy változó faj, teljes mértékben más, mint korábban, és teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy milyen változásokat okoz a digitalizálás ambíciójuk, hogy papír alapú könyveket és digitális könyveket egyaránt értékesítsenek, és készen álljanak bármit is kér tőlük a piac. Módosítják és adaptálják az üzleti valósághoz a modelljeiket, és ez már folyik, ez a folyamat. Digitális platformokon más érdekelt felekkel a, digi- a könyvértékesítők is ott vannak. Kiadók, együtt készen vannak arra, hogy ügyfeleknek digitális könyveket értékesítsenek. Ahogy az előző előadó is mondta, a digitális könyvek rendkívül értékes lehetőséget jelentenek, mert a már nyomtatásban nem lévő könyveket is értékesíthetnek a, az ügyfeleknek. Nem kell azt mondani, hogy sajnálom, nincs már ez a könyv, már nem adják ki. A digitalizálás óriási kihívásokat jelent, de lehetővé teszi azt, hogy az európai kultúra átalakulásában szerepet kapjon az olvasás érvényre juttatásában, és egy sor olyan feladatot lásson el, amelyre igenis fontos figyelni. Az első, ami fontos, és az, á, az ágazatnak a gerince, a szerzői jogok védelme. A könyvértékesítők tiszteletben tartják a szerzői jogokat azzal, hogy, hogy legális ajánlataik vannak a, akár papír, akár digitális formában az olvasóknak. A szerzői jogok tiszteletben nem tartása az illegális digitális fájlok értékesítése végül azt jelenteni, hogy a fogyasztóknak szánt kulturális ajánlat inogna meg, mert ki akarna könyveket adni vagy vásárolni, hogyha senki sem fizeti meg a megfelelő árat, vagy senki nem kapja meg a megfelelő árat. A következő dolog szempont a szereplők közti tisztességes kapcsolat. A kulturális termékkel foglalkoznak ezek a szereplők egy versenypiacon, és így pozícionálják magukat. A könyvtárak bankokkal ellentétben nem részesülnek állami támogatásban, hanem a piactól függenek. A nyereségesség a könyvesbolt jó működtetésétől függ. A könyvkiskereskedelmi piac rendkívül nehéz, rendkívül nagy verseny jelentő piac, ahol a marzsok alacsonyak. A nyereségrés alacsonyabb, mint más kiskereskedelmi ágazatokban attól tartok, hogy az olyan operátorok, mint a Google és más internetes kezdeményezések kárt okoznak. A Google egy katalógussal kezdett 400 ezer, 600 ezer könyv nevével. A Google Books óriási versenyelőnnel rendelkezik más digitális kereskedővel szemben, két oknál fogva. Az első, hogy a fájlok digitalizálását a jogtulajdonosok engedélye nélkül kezdte meg, és így mérföldekkel megelőzte az összes tovább szolgáltatás, szolgáltatót, akit ugyanez az adathordozó érdekelne. A másik dolog, ami még ennél is fontosabb, az az, hogy a Google reklám cég nyereségét reklám tevékenységéből szerzi. Ezért a könyvekkel kapcsolatos tevékenységének nyereségessége nem lényeges, hiszen ez csak másodlagos tevékenység. Hiszen abból él meg, hogy reklámot ad el. A tisztességes verseny biztosítását fontosnak tartom minden online könyvértékesítő számára. Nem szabad egyiknek sem monopól helyzetbe kerülnie. A harmadik lép, a harmadik cselekvési terület az az áfa. A könyv-könyv, és ugyanaz eh, az áfa arány kellene a digitális és papíralapú könyvekre. Az olvasást nem szabadna alapvetően egyáltalán adóztatni. A papíralapú könyvek csökkentett áfa tartalommal terjeszthetők, és ezt ki kellene terjeszteni a digitális könyvekre is. Továbbá a magas áfa arány a legális lehívásokat hátráltatja. Világosan különbséget kell tenni a könyvtárak és a könyvértékesítők kínálata között. És ezzel az Európájánára jutok, aminek csak, amit csak üdvözölhetünk. De nagyon nehéz megnézni, hogy az Európájánát az, a nagy közönség mely mértékben használná és hogyha megfelelőek a funkciói, akkor a konzerváláson kívül van-e más feladata is. Ez az európai kezdeményezés példaértékű kell, hogy legyen jogszerű és következetes. Az Európeánának olyan üzleti modellt kell felkínálnia, amely tiszteletben tartja a szerzőjogokat, a jogszerűséget és a tisztességes versenyt a gazdasági szereplők között a szabad piacon. A könyvhöz való hozzáférést online könyvesboltokhoz lehetne átirányítani. Erre van módszer, hiszen már meglévő mechanizmusok is bebizonyították a francia gallikában a létjogosá... létjogosultságukat. Az ötödik akcióterület a kalózkodás elleni fellépés. Abszolút falantúságú az online kalózkodás ellen fellépjünk. A könyvkínálat terén is, hiszen csak így tudják az írók, kiadók és könyvértékesítők munkájukat tisztességesen véredni. Franciaországban az elektronikus könyvek 37%-a rendszeresen ingyenes le, download platformokat használ. Az európai könyvértékesítők égetően fontosnak tartják, hogy mielőbb európai szintű lépésekre kerüljön sor. Az európai fogyasztókat és olvasókat tájékoztatni kell a szerzői jogokra vonatkozó törvényekről, nem csak a jogaikra kell felhívni a figyelmüket, hanem a kötelességeikre. Világos, hogy nincsen jog kötelesség nélkül. A digitális fájlok hozzáférése terén sem azok, akik a törvény ismeretében, ha nem tartják tiszteletben a játékszabályokat, akkor azok fizessenek érte. Befejezésképpen elmondanám, hogy rendkívül fontos, hogy megállítsuk azt az illúziót, hogy a kulturális termékek ingyenesen állnak rendelkezésre, és az online um, sérelmes lépések megtorlatlanul maradnak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a fogyasztó a közeljövőben is és a jövőben is hozzáférjen egy gazdag kínálathoz, de ta hagyjuk meg nekik a választást, hogy digitális vagy papíralapú könyvet választanak. És legyen a választásuk, hogy digitális könyvesboltot vagy hagyományos könyvesboltot választanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ez a második rész le, utolsó előadása volt. Egy kérdés van, Fizász kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, eh, hogy eh, eh, dinoszaurusznak tűnnek-e itt a fiatalok között, de nekem nagyon tetszik a papír alapú könyv, illetve elbeszélgetni vele róla a könyvvárossal, és remélem, hogy a jövőben ez így folytatódhat. Ettől függetlenül elismerem, hogy a digitális korszakban élünk. azt mondják, hogy nehéz ellene menni a tendenciának, hiszen a digitális korban élünk. élünk. Egyet értek azzal, amit a kiadó képviselői és a ö, könyv áruházak képviselői mondtak. A szerzői jogokat ö, védeni kell, a copyright nagyon fontos, a az internetes hozzáférésnél is szabad, de ne ingyenes legyen a hozzáférés. Az internet hozzáférés megfelelő javadalmazást kell ö, biztosítson a szerzőnek. Azt hiszem ez rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy a kulturális szakbizottságban ilyen irányban dolgozunk szabad hozzáférés az interneten, de megfelelő javadalmazás a szerzőnek. Azt hiszem sikerül elérni ezt a célt, és a kalóz tevékenységet megakadályozni. Technikai eszközök kellenek ehhez. Ezt, hogy ez nem kérdés, hanem nyilatkozat van, de így is jó. Vixel asszony. Tack för det, herr ordförande. Ja, eftersom kulturutskottets ledamöter... Jag... Köszönöm, elnök úr. A jogi bizottság képviselőjeként szeretném elmondani, és röviden a következőket. A, az a szerző, a szerző az az álmait, a valóságot, a vágyait, a világot, szavait és hallgatásait ölti műbe, ezért a, a műveiben. Ezért meg kell, hogy hagyjuk neki azt a jogot is, hogy ki milyen összefüggésben akarja, hogy megjelenjen. Ezért azt sem lehet előírni, hogy hogy milyen irányba menjen legyen meg ez szabad joga az európai szerzőként, és ezt igenis tartsuk továbbra is tiszteletben. Az európai szerződőket tisztelettel kell övezni, hiszen megérdemlik. Jó. Így van, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kér szót, sem kérdést nem akar feltenni, úgyhogy nézzük a harmadik kérdést. Elsőként eh, professzor Alan Strovelt szólítom, aki különböző Berga egyetemeken tanított, nem akarom felsorolni, de megadom a szót. Itt is ül már remek. Néhány megjegyzést tennék különböző egyetemeken, többek közt az önök országában a gyakorlattal foglalkozom különböző feleket is képvisel a sok mindent fogom adni annak, aki vállalatokat is képvisel ez ügyben. Két kérdéssel fogok leginkább foglalkozni. Először is, milyen kockázat van, hogyha marad a status quo, hogyha nincsen jogalkotási tevékenység. meg lehet polgári szerződéssel is oldani ezt, elemen vannak jogviták. Másrészt pedig mi a szerepe a hatóságoknak a digitális könyvtárak felállításában. Azt hiszem, hogy fordulóponton tartunk öt év vita el mögöttünk ideje tovább lépni. A status quo-nak a kockázata ösztönzőleg hat. Mi a kockázat? Nos, abból származik, hogy a felek nem érzik meg megfelelő biztonságban magukat. A Google Book egyezménnyel kapcsolatban szólnék először. Ez egy furcsa állat, ez nem vagyunk hozzászokva itt Európában. Megegyezés született egyes felek között, és ez globális hatással bír. Ez némi aggodalomra ad okot. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, hogy milyen jogvita kezdődött néhány éve az USA-ban. A Google-t beperelték szerzői jogtiszteletben tartása miatt. A felek úgy döntöttek, hogy megállapodnak. Nagyon jó a megegyezés precedens értékű, ez azt jelenti, hogy nem résztvevő feleket is képviseltek. A Google Book megegyezés nagyon sok kihatással bír, lehetővé teszi, hogy sok szerző képviselve legyen, olyanok is, akik nem voltak benne az illető jogvitában. Valamint nagyon tág kör tegye ki a következménye ez a megegyezés jövőbeni kereskedelmi megáll, üzleti megállapodásoknak a mintája inkább a jövőre hat ki, mint a múltra. Ez egyik kérdés, amit alá kell húzni, hogy az árva művek vonatkozó megállapodás rész nagyobb körre terjed ki, mint gondolnok. Hogyha ez az egyez, hogyha ez a megegyezés a bíróság előtt is megerősítést nyer, akkor ez további perekre is kihad, amelyek most például Bukon Demand kapcsán folynak. Tudom, ez kicsit akadémikus, de ez egy globális kérdés. Hogyan jutunk hozzá a könyvhöz, a tudáshoz, magánszerződések alapján, olyan megállapodások alapján, amit a Google könyvtárakkal kötött az üzleti projekt nem fedhetik le a teljes közszférát. ez a ö, megegyezés ö, oda ö, azt jelenti, hogy az usa kívül nem lehet ö, hozzá ö, jutni ö, ezekhez a ö, művekhez. És azt hiszem, hogy a fejlődő országokat sem sikerül a tudáshoz hozzájuttatni, mert a megegyezés azt mondja Kiotyusán kívül ez nem működik. Második rész, a közhatóságok szerepe a digitális könyvtárak felépítésében. Nos, nem könnyű dolog. Néhány javaslat, amit megvitathatnánk. Több intézkedésre már több már történt javaslat. Vannak nem jogalkotási, nem jogi intézkedések és jogiak. Nos, a nem jogiak között a közféra digitalizási projektjeinek a támogatását, illetve a PPP támogatását tudnám említeni. Most pedig néhány javaslat a közszféra digitalizási projektjével kapcsolatban. Ezek a szabad felhasználású könyvereket terjednek ki, de más platformok is szóba jönnek, ahol már a szerzők képviselve vannak, illetve a kiadók. Azt hiszem, hogy az ilyen projektekkel kapcsolatban nem csak a tartalomra kell koncentrálni, hogy a könyveket digitalizálják, hanem arra is oda kell figyelni, hogy mennyire használhatóak ezek a fájlok. Talán néhány szót szólnék arról, hogy a digitalizációval kapcsolatban milyen pénzügyi megkötések szükségesek. Nos, azt hiszem, hogy keretet kell megállapítsanak a hatóságok, hogy a PPP kiegyensúlyozott kapcsolatot jelentsen a magánszféra és a közszféra szereplői között, illetve oda kell figyelnek arra, hogy a szerzői jogokat maradéktalanul betartsák. Oda kell figyelni az eszközökre elképzelhető, hogy kizárólagosságot kötöttek ki. Nem szabad minden esetre, hogy ez túl hosszú periódusra szóljam. Azt hiszem, el kell kerülni, hogy a kivételek listáját nagyon kiterjesztük. Ez a copyright irányelv ötödik cikkében szerepel. Ez nem megfelelő válasz a ma megvilágított problémára. Természetesen elképzelhető a kivételek átdolgozása, de elsősorban ö, konkrét esetekre kell koncentrálni. Különben évekig kell várni, míg valamilyen eredményre jutunk. Ez egy hosszú távú projekt. Minden esetre a biztonságot növelni kell, most ez problémás Érdekes az usa helyzet, meg kell vizsgálni, illetve ö, oda kell figyelni az árva műgekre is, mert ezzel kapcsolatban évek óta nincsen előrehaladás. Az ö, új engedélyezés ö, szintén szerepel a lehetséges megoldások között. Azt hiszem, hogy szükséges az összeurópai engedélyezésnek a megszületése a kollektív engedélyezésből már könnyű ide kiukadni. Van tehát mit megvitatni, ezek csak javaslatok vannak. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen Strovel professzor úrnak. Nagy házi feladat. Köszönöm szépen a sok javaslatot. Feladta a leckét, úgymond. Most pedig rövidebb gondolatcserére kerül sor a kulturális kihívások címmel. Most pedig a lengyel könyvkamara elnökének, Piotr Marcsisuk úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Arra kértek engem, hogy arról szóljak, hogy milyen kulturális kihívások elé állít bennünket a könyvek digitalizációja. Egy igazi forradalom zajlott le ebben a tekintetben. A könyvek digitalizációja nem csak médiaváltást jelent, hanem mentális forradalmat. A folyamat előnyei nyilvánvalóak. Elméletileg sokkal szélesebb körű hozzáférés lehet biztosítani, ledőlnek a határok, ha úgy tetszik a kommunikációban, csökkennek a költségek, át lehet ugrani a könyv nyomtatás ö, fázisát, de ugyanakkor pozitív értelemben nagy kihívás a kiadók számára. Valóban így van, de azért veszélyt is jelent, hiszen ennek a szakmának a létét, létjogosultságot, létjogosultságát veszélyezteti. Úgy tűnik, hogy az emberek megszokták az internet segítségével mindent ingyen kapnak. A könyvek digitalizációja számos szükségnek felel meg, és szükségletet elégít ki a fogyasztók részéről az open access, a nyitott hozzáférés egy kulcsfontosságú szó, ami politikai fogalommal is vált, hiszen az internet felhasználók nagy száma egyben szavazó is. A politikusok gyakran emlegetik ezt a kifejezést a szerzőjogok kapcsán is. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy meg kell mondani, hogy miért félnek a kiadók annyira attól, hogy a jogokkal ilyen szabadon járjanak el, mind az úgynevezett árva művek, mind a szerzői jogok, tehát a jogok alá nem tartozó, és mind a nem nyomtatott vagy nyomtatáson kívüli könyvek vagy művek esetén van erről szó. Üzletről van szó, és befektetése beruházásra van szükség. A befektetők ugye valami fajta nyereségre is számítanak a befektetésből. Az ingyenes kultúra két arcú jelenség, hiszen az online kialakított tartalom dominálhatja ezt az ágazatot. Ez persze nem baj, hogyha a kultúra demokratizálódására gondolunk. Ugyanakkor kialakul egy tömegkultúra, akár magas szintű kultúra is. A felhasználók által létrehozott tartalom azt is jelenti, hogy nagyon sok tartalom borjánzik online, és nem mindig vannak hozzá megfelelő kísérő intézkedések. A regények, amelyek online jelennek meg, azokat nem szerkesztik szakértők. Általában amatőrök készítik ezeket az online tartalmakat. A szerkesztők, a kiadók, a szakemberek, a kultúra garantorai, tehát letéteményesei, a minőség letéteményesei. A befektetők lehet, hogy akkor inkább elpártolnak a kiadástól és a kiadói struktúráktól, és inkább máshova áramoltatják pénzéket, Ez azt jelenti, hogy a kultúrát már csak a közpénzekből és EU pénzekből lehet támogatni. Lengyelországban nagyon jól emlékszünk arra, hogy semmit sem tud jól csinálni az állam önmaga, sokkal többet jelent mások kreatív hozzájárulása. Ebben az összefüggésben el kell mondani, hogy nagyon nehéz nyereséges üzletet felejteni, viszont könnyen szét lehet rombolni kisebb üzleteket. Az ilyen rombolás következménye beláthatatlan. Lehet, hogy végül is összedől az a kultúra, vagy kultúra struktúra rendszer, amelyet a magánszféra finanszíroz. Január közepén a Nemzetközi Kiadói Szövetség Londonban egy konferenciát szervezett, ahol az Egyesült Államokból és Európából hívtak meg meghívókat. A kiadók számára is megdöbbentő eredményekkel járt ez a konferencia az iskolák egy kicsit lassabban kéri az elnök asszony, és az elnök úr is kéri, hogy kicsit lassabban beszéljen, mert képtelenség tolmácsolni az ön szavait, ha nem lassít le egy kicsit. Tehát kiderült, úgy ugyanazt a tapasztalatot mutatta meg az összes ország. A digitalizáció mindenhol csodaszernek tűnt minden oktatási probléma megoldására a gyermekek vagy a tanulók figyelmét ezzel kívánták felhívni. De úgy tűnt, hogy mégiscsak persze a nangráta a digitalizáció. Senki nem akarja. Mert az emberek úgy gondolják, hogy nem tanulnak, tehát ismereteket szereznek, de nem alkalmazzák. Nem lehet elképzelni olyan órát, ami teljes mértékben csak számítógépen zajlik le az oktatók nem akarnak, ilyen, nem akarnak tananyagokat készíteni, hanem úgy gondolják, hogy megkapják a készanyagokat. Úgy gondolják a tanárok, hogy általában kevésbé tehetségesek a számítógép használatában, mint a tanul, tanulók, a diákjaik. Nagyszerű megoldásnak tűnt ez, a laptopok szerepe, de a laptopok hamar elavultá válnak, el lehet őket veszíteni, ellopják és eladják őket. A laptop felváltotta a kézírást. A szövegszerkesztők azonnal javítják a hibákat. A, le- a laptopok alkalmazás az oktatásban egyfajta analfabétizmushoz vezet. Úgy tűnik, hogy csak egy százalékát költik az oktatási anya a tartalomra. Hollandiában 4%-át az összköltségnek teszik ki az oktatási tartalom. Norvégiában a kormány és a helyi hatóságok bevezettek minden iskolában kötelező programot, amely ö, különböző könyvek cseréjét írták elő online módon, szöveges könyvek cseréjét. Az oktatásra szakosodott kiadók úgy gondolják, hogy a gazdasági csőd felé közelítik meg őket, vagy vezetik őket. A kényszerre bevezetett digitalizáció negatívumokkal jár. Az Európai Bizottság és a Parlament által támogatott digitalizáció kapcsán el szeretném mondani, hogy mindkét intézmény támogatja a digitalizációt, mint az Európeánát, és idézem, tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. Ezt az Európeánáról készült jelentésből vettem ezt az idézetet. Az ilyen kifejezést gyakran használják az Európai Unió hivatalos dokumentumaiban, és ebből az ember azt gondolná, hogy a szerzői jogok tulajdonosait semmilyen veszély nem fenyegeti. De hogyha egy nagy tiszteletre érdemes lengyel képviselő felhívta az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy milyen problémákkal jár az internetes szerzői jogok helyzete. Úgy látszik, hogy ő nem látja, hogy ez a kérés hogyan járul hozzá a kultúra szétrombolásához. Úgy tűnik, hogy a könyvtárak tevékenysége ugye nem kereskedelmi jellegű. A könyvtárak nem adnak ki könyveket, hanem kölcsöznek őket. Tehát a könyvek gyártása és kölcsönzése között egyensúlyt kell teremteni. A második aggodalomra okot adó ok az, hogy az Európai Bizottság annak érdekében, hogy Európájána fel tudja tölteni a 20. századi fekete lyukat, kell tartalmazzon árva és nyomtatáson kívüli műveket. Magas szintű szakértői panel dolgozott ki megfelelő intézkedéseket, nagyon jó lenne, hogyha az árva művek nemzeti adatbázisa létezne. Óvatosnak kell lennünk, mert csak kevés országban van nyomtatott művek adatbázisa, és csak ott lehet könnyen felépíteni árva művek adatbázisát. Az árva művek problémája nagyon sok szerzői jogi kérdés tisztázását követi meg, és szerzőjogok megadását. Éppen ezért a kiadók kidolgozták az rendszert. Lengyelország az áruprojekt második fordulójában részt vesz. Ugye, ami a nyomtatáson kívüli műveket életét nagyon körültekintően kell eljárni. A gyűjtemények digitalizáció kapcsán meg kell értenünk azt is, hogy egy kiadó igazi értékét ez a backlist képezi. Tehát amit valaha kiadott ez a kiadó, e, és amelyeket nem ad ki esetleg több okból kifolyólag. A digitalizáció, az elektronikai, elektronikus orvosás és a print on demand együtt elfogadható megoldást talál, vagy kínál arra, hogy a kiadók összes művüket, kiadott művüket digitalizálják párbeszédet kell teremteni a digitalizálandó tartalma kapcsán. De Crozio, a francia Nobel, irodalmi Nobel-díj tulajdonosa, Le Crozio, a legtöbb könyve nem volt nyomtatásban, de aztán újra kinyomtatták őket, és megint megjelentek a könyvesboltokban. Az egész könyvláncot meg kell tartani, a könyvtárak fontos szerepet játszanak ebben a láncban, de minden érintetnek együtt kell működnie, hogy így lehessen az egészséges, fenntartható európai könyvágazatot fenntartani. Együtt kell működni mindenkinek, nem pedig vetélkedni, nem vitatkozni kell. Összegezve, a nyomtatáson kívüli művek nem szerzői jogok alá nem tartozó könyvek csak a szerzőjogok tulajdonosai dönthetnek arról, hogy mi legyen ezekkel a könyvekkel. Összegezve az átláspontomat, a szerzői jog az alapvető fontosságú, minden jelenlegi, minden kortárs tartalmazoló hozzáférés garantálása azt jelenteni, ugyanakkor azt jelenteni, hogy tönkretennék az egész kulturális üzletágat, mint láttuk a norvégiai oktatás területén. Ahol a digitalizáció elkerülhetetlen, ott az a kérdés, hogy mikor lehet majd az összes könyvet digitalizálni. Nem az a kérdés, hogy kell-e, hanem hogy mikor digitalizáljunk. De miről is van szó? Az interneten hozzáférhető könyvek nagy száma. Engedélyt kell szerezni a szerzőjogok tulajdonosaitól. Független attól, hogy nyomtatott formában, CD formában, vagy online férhető hozzá könyv ugyanúgy kell védeni ezeket a tartalmakat. A jogszabályok készítőinek oda kell figyelniük, hiszen az árva és nyomtatáson kívüli könyvek státusza nem mindig egyértelmű. Az ilyen művek adatbázisa csak most kezd elindulni Európában. Nagyon sok országban nem is létezik ilyen rendszer. A digitalizáció folyamata elkerülhetetlen, nem szabad elhamarkodottan cselekedni, nagyon jó megoldásokat kell találni. Ebben az elkerülhetetlen folyamatban nem szabad szem előtt téveszteni azokat az előnyöket, amelyeket eddig élveztünk. Köszönöm. Dankeschön, dann kommt als nächstes. Jó, a következő Rosa Maiello asszony az Olasz Könyvtárak Szövetségéből. Meg is adom a szót. Grazie. Eh, ringrazio di questo invito eh, anche a nome... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm a meghívást. Tale associazione eh, di biblioteche in Italia, fondata nel 1930, che quindi ha avuto l'onore di... Nagyon örülök tehát annak, hogy az olasz Könyvtár Szövetséget, amely már 1930 óta létezik, képviselhetem őt. A Nemzetközi Könyvtár Szövetségnek is tagja vagyunk, és az Európai Könyvtárak Szövetségének elnökségében is benne vagyunk. Nos, a szervezetünk ezen kívül a nemzetközi világszintű könyvtárszervezet megfigyelő tagja minden tevékenységben benne vagyunk, amikor arról van szó, hogy a jelenlegi alkalmazott szerzői jog területet szellemi tulajdonokra vonatkozóan újra feldolgozzuk, ezért támogatjuk az Európai Parlament kezdeményezését is ebben az irányban. A könyvek digitalizálása egy olyan téma, amelyet a digitális formátumok átalakulásával kapcsolatban kell megvizsgálnunk. A felhasználó és az információ forrás kapcsolatának módosulása alapján. Az előttem szólókkal itt teljes mértékben egyetértek, és tulajdonképpen olyan, mintha mi közvetítők lennénk. Beszéltünk a, a könyveladókról, a, a kiadókról és a kereskedőkről, majd a könyvtárakról. Nyilvánvalóan új szervezetekre van szükség az új formátumok mellett. Természetesen a közvetlen kapcsolat a felhasználó és a kínálat között megváltozott, ennek különböző hatásai is vannak. Például a kutatásnál, ha információkat, tartalmakat keres az ember, akkor mindig befolyásolja az, hogy a rendelkezésre álló kínálat minősége milyen. És az is befolyásolja, hogy mennyire könnyen hozzáférhető az információ, milyen formában építik fel, hogyan járnak el Ezen kívül befolyásolja mindez azt, hogy a milyen formában, milyen útvonalon férünk hozzá az információhoz. Ez pont olyan, mint egy város az utaival, az útjaival, a jelzőlámpáival. Az internet is valahogy ilyen. Mindaz, e, amely a tudás erősebb, vagy az erősebb demokratikus tudás felé megy. Másrészt az is igaz, hogy, hogy fontos, hogy a technológia elsőbsége meghatározza a szabályokat. Garanciára vonatkozó szabályok, garanciális szabályok, elvek természetesen léteznek több országban. Olyanok, amelyek például a titoktartást vagy a magánszférát védik. A technológia lehetővé teszi ezt, de mégis, mintha arra lenne hajlandóság, hogy a szerződéseket más formátumú védelemmel váltsák fel. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a piacon koncentrálódási formák alakulnak ki. A terjesztés, a sajtó, új technológiák, jelentős innovációval rendelkező cégek nagyobb előnyt nyernek. Ez vezetett a koncentrációhoz, a piaci koncentrációhoz, amely elsősorban a kiadóknál jelent meg, de most már a szolgáltatás maga is koncentrálódik. Nos, ez olyan jelenség, amelyet a Google-nál is eh, eh, megfigyelhetünk. Ha például, ha felborul a piac egyensúlya, akkor alternatívákat kell keresni. Például beszéltünk a nyílt hozzáférés, a nyitott hozzáférés paradigmájáról. A tudomány számára nagyon fontos, hogy a, a tudományos könyvek kiadásánál például a költségek, fölötte maradjanak az inflációs arány, nem maradjanak az inflációs arányok fölött. A legfejlettebb kutatások eredményeit így lehet könyvformájába ölteni, könyvtárban tárolni. Nem szabad, hogy az eredmények drágának tűnjenek a felhasználó számára sem. Ezen kívül vannak különböző digitalizációs projektek is. Itt van előtt itt hallottam például a digitális könyvtárokról is, de jó lenne, ha csak különbséget tennénk az általános digitalizálási projektek között, könyvek digitalizálása és a digitális könyvtárak között. A legtöbb projektnek ugye az a célja, hogy online ta, biztosítson tartalmakat, de nem minden projektben ez a megbízás. A hagyományos közkönyvtárak feladatát nem mindegyik teljesíti, ez pedig az lenne, hogy általános hozzáférés biztosítson a tudáshoz Ezen úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem te, még egyelőre nem tesznek itt különbséget a dokumentumok között a felhasználók. Vannak olyan hálózatok, olyan, amelyek a könyvtár számára tulajdonképpen azt teszik lehetővé, hogy megbízható, pontos, fenntartható szolgáltatást nyújtson, amely átlátható és a különböző érdekeket is tiszteletben tartja. Hogyha megvizsgáljuk a, például az összes könyvtárnak a helyzetét, akkor Robert Art megfogalmazását nyugodtan alkalmazhatjuk. Darntonét, aki a, a felvilágosodás jelentős történelem kutatója volt, és a cenzúra történetével is foglalkozott. Ő mondta, hogy digitalizálni kell, de nem bármilyen feltétel mellett. Nagyon fontos, hogy azok, akik a digitalizálást elvégzik, azok felelősségteljesen tegyék ezt a köz felé. A digitalizálás nagy projektje, a Google Book Search, de az európai termék is, amely az Európeána portált eredményezte, már jelzi ezt. Nagyon ez egy hatalmas tárházat jelent, központi tárházat. Az Európeána különböző intézmények hozzájárulásától függ, a Google pedig egy monopól helyzetet élvező szolgáltatás. Olyan monopólium, amelyet a piac idézett elő, és ez nyilván gondot jelent sok mindenki számára. Az Európeánál pedig egyfajta általános irányítás figyelhető meg a kulturális intézmények állnak ennek az általános irányításnak saját érdekeikkel a középpontban. A Google Book Search ezzel szemben a, a könyveket a tartalom szerint, illetve a könyvek tartalmát szelektálhatja. Ezzel önkényesen okok nélkül, okok megadása nélkül mondhatja azt, hogy bizonyos digitali, digitalizált könyveket megtartanak, megtartanak, másokat pedig nem bocsájtanak a, a, a felhasználók rendelkezésére. Az Európeánál a szolgáltató semleges marad az állami és a, a magánintézmények által felvitt anyagokat megjelenteti. Ez egy technikai kérdés, de természetesen a jövő szempontjából egy politikai kérdés is. Az Európeána éppen ezért tud semleges maradni. A Google ezzel szemben nem rendelkezik hosszú távú öm, irányítási tervekkel, az Európeána pedig igen. Az interoperabilitás eh, az Európeánál ugyanúgy fontos, mint a könyvtáraknál, hiszen együtt is működik a világ digitál, a World Digital Library-vel, ami, mint tudjuk, az ENSZ, az UNESCO kezdeményezésére indított könyvtár. Hallottunk sokat eh, arról is, hogy a könyvtárak egymással versenyeznek, és a, egymással, és a kiadókkal, és a könyvkereskedőkkel is. Mm, én úgy gondolom, hogy ha a jogokról van szó, akkor a Google nem nem vette figyelembe az erre vonatkozó előírásokat kellőképpen. Fontos, hogy megfelelő kapcsolat legyen a különböző tartalomszolgáltatók és az között. Az Európeána pontosan az érintettek, az érintett egyének pluralitását, sokféleségét és több elem ből összeállt jellegét hangsúlyozza. Delle soluzioni. E ancora... A szerzői jogok különböző megoldásokra vittek. A Google Docs-nál ezen kívül egy egységes adatbankot, a Book Rights Registry-t alkalmaznák, míg az Európeánál az úgynevezett ERO rendszer van, ami azt jelenti, hogy a jogtulajdonosok megtalálják kvázi elárvult műveiket. Ezen kívül van egy olyan szempont is, amelyet alaposan végig kellene gondolnunk. A Google esetében alapvetően arról van szó, hogy a művek 70%-a szerzői jog alá tartozik, míg az Európeánál nem ilyen arányban találjuk ezt. Úgyhogy sok minden változik. Monopólium, és nem a verseny, ami fontos a piac, a jelenlegi piacnál. Aztán van az úgynevezett fekete lyuk probléma, ami szerint a 20. századi műveket nem lehet elérni. Problémát jelent az is, hogy a 20. század kulturális értékeiről van itt szó. Aztán vannak úgynevezett erkölcsi jogai is a szerzőknek. A, a művek védelme, illetve a felejtésbe merülés konfliktusában lehetőséget kell adni, hogy a művek hozzáférése mellett a kultúrát is támogassuk. Elhangzott továbbá az is, hogy különböző intézkedéseket kell különböző szinteken hozni. A finanszírozási rendszereknél biztosítani kell azt, hogy megfelelő ráfordítások legyenek a kultúra terén is. akkor, amikor azokat a területeket vizsgáljuk végig, ahol még lényegesen előre kell tenni, akkor az a finanszírozás, az igazgatás, a beruházások kérdése, technológiai fejlődések. Rengeteg ajánlás született európai szinten a tagállamok gyakorlatának alapján. Különböző feltételeket is meghatároztak a kulturális, az érintett kulturális intézmények, ami a továbbfejlesztési munkákat segíti. Olyan jogi eszközöket lehetne biztosítani a könyvtárak számára adott esetben, amelyek alapján a digitális művekkel kapcsolatos jogokat regisztrálják. Fontos az is, hogy mindez átlátható, hozzáférhető legyen. Nem szabad, hogy új sui generis jogok kerüljenek felszínre ezzel. Vannak olyan előírások, amelyek a tagállamoknak csak bizonyos részére vonatkoznak, és van egy olyan, egy egyetlen egy olyan mindenki számára e, érvényes előírás, amely a szerzői jogokkal kapcsolatos. Ez az egyetlen tehát, amely kötelező érvényi. Vannak kivételek és vannak korlátozások a, ebben az irányelvben, tehát ami azt jelenti, hogy nem lehet a problémakört a magánkezdeményezésekre hagyni. Ez persze függetlenül attól van, hogy digitális vagy nyomtatott formájú műről van ez szó, hanem ennél az, irányelv, ennél az irányelvnél, a 2001 per 09-esnél a szerzői jogokat védik. Van még egy dolog, amit feltétlenül el kell mondjak. Szeretnénk, hogyha a gazdátlan művekre kivételes rendelkezések vonatkoznak. Elképzelhetetlen az, hogyha a kollektív engedélyek rendszerét alkalmaznánk erre. A kulturális intézményeknek jogot kellene kapni arra, hogy digitalizáljanak. Ez nem üzleti jellegű vállalkozás lenne, és nem is internetes kalózkodás. És hogyha mégis összekevernék ezeket, akkor ki lehet jelenteni, hogy a kulturális intézmények, egyetemek, könyvtárak más célok érdekében járnak így el. Tény az, hogy azzal, hogy kidolgozzuk azt az in, a védett művek nemzetközi jegyzékét, az örömmel tölt el. De meg kell jegyezzem, hogy felelős kutatása van továbbra is szükség ahhoz, hogy a, a kutatást tovább folytathassuk. A szerzői jogok kapcsán műveket is fel kell kutatni. Hogyha nem sikerül egyensúlyt találni a jogtulajdonos és a felhasználó között, akkor eljutunk oda, hogy hogy egy a, a legjobb gyakorlatok és a kívánatos állami és magánpartnerségek nem, nem alakulnak ki. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt találjunk, és nagyon fontos, hogy az Európeán példája alapján továbbfejlesszük ezt a rendkívül fontos eszközt. Úgy gondolom ezzel mindenki egyetért, hiszen e- jelentős eredményekre jutottunk már ezzel a megfelelő, ezzel a meglévő folyamattal is. Az Európeána a szabad felhasználású területeken van, ezért ezt a jogi területet kell szabályoznunk. Köszönöm szépen, és ezzel kérem a következő előadát, Tilman Lüdgért. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon érdekes meghallgatás végén szólhatok. Nagyon hálásak vagyunk a szakbizottságoknak, elnök úr, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. Most a másodszor van erről a digitalizálásról meghallgatás. Már tavaly novemberben is volt ilyen, és ez azt mutatja, hogy ez a téma a napirend legelején szerepel a prioritások között szerepel. Bárni biztos tegnap hallottuk már ebben a szakbizottságban, és ő már a lehetséges szabályozásról beszélt. Hadd kezdjem három elvel, ami bármilyen fajta szabályozás alapja lehet. Az első, hogy a szabályozó ne válasza ki a nyerőket, nyerteseket és veszeseket. Másodszorban pedig egyenlő esélyek legyenek ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek mindenkire, rugalmasak vagyunk, de, és ez a harmadik elv a magánfelek kollektív keresete nem határozhatja meg a jogszabályi kereteket a szerzői jogok megsértését nem oldhatja meg a kollektív kereset. Hogyan juthatunk el ide. Először is össze kell egyeztetni a szerzői jogok és szomszédos jogok elvét az örökség megvédéssel. Másrészt pedig meg kell válaszolni a kihívásokra, amelyeket a Google-tól kapunk, hogyha akarunk digitalizálni Európában, a ma három elv alapján, amit mondtam, olyan rendszer kell, amely ezt lehetővé és észszerűvé teszi életünk során. Nagyon bonyolult az előzők kérdése, hogyha Google-nak válaszolni akarok, akkor egyszerűsítik el a szabályokat, hogyha azt akarjuk, hogy betartsák, akkor olyan keretet kell teremteni, amely egyenlőséget biztosít mindenkinek. Végül pedig az egyik fő célja a szabályozásnak az kell legyen, hogy jogbiztonság legyen mindazok számára, akik a szabályok betartásával, digitalizálással foglalkoznak, és online megjelenítéssel. A legfontosabb aspektus a könyvtárak számára a konzultációink alapján az hogy jogbiztonság legyen. Amit tesznek, azt nem támadják meg a jogtulajdonosok, hogyha megvan a megfelelő engedélyezés, akkor megtámadhatatlanak legyenek. Keresett útján sem. Nem csak a polgári törvénykönyv, hanem a büntető törvénykönyv értelmében is. A Google tehát nyomul 10 millió könyv, az Európánál mögötte tart. Azt hiszem, hogy nem említették meg ma, hogy az európánál elsősorban a szabad felhasználású könyveket digitalizálja, és nagyon kevésé a jogdíjas könyveket a Google fordítva jár el. Van kollektív engedélyezés, Németországban ez jól működik, és Skandináviában van a kiterjesztett rendszer, ahogy ezt ma hallottuk a professzor előadásában. Céljaink között először az egyszerű dolgok szerepelnek, az árvaművek. Nehezebb a nyomtatáson kívüli könyvekre koncentrálni, és még nehezebb a nyomtatásban meglévőekre, hiszen azokkal a kiadók, könyvkereskedők foglalkoznak. A, a, a nyomtáson kívüli művek nem azt jelenti, hogy nem jogdíjasak. Ezeket is engedélyezni kell, hogyha még jogdíjasak, a kiadó, illetve a jogtulajdonos, hogyha ilyen a konstrukció, kell tudja, hogy mi történik a kívüli könyvekkel, mert azzal nyomtáson kívül van, nem azt jelenti, hogy szabadon lehet digitalizálni. Azt látjuk, hogy nagy preferencia van a szerződéses megoldásra, a kollektív engedélyezésre, olyan megegyezésre, ami a maximális digitalizálást jelenti. Végül pedig a legkönnyebb mód, mert itt a legkevesebb a vita, de a legnehezebb bizonyos értelemben, ahogyha szerződni akarunk, ez az árva művek. hiszen az árva művek meghatározásoknál fogva nem lehetnek tárgyai a szerződések, mert nincs kivel szerződni. Van egy árvamű paradoxon, minél árvább a mű, annál ismeretlenebb, annál többe kerül a jogtulajdonos megtalálása. Ezért, hogyha szabályozás történik, akkor elsősorban az árva művekre kell koncentrálni, mert ott van a paradoxon, hogy többe kerül a jogtulajdonos megtalálása. Tehát kétfajta opció van, amit eddig elemeztünk, és még nincsen vége. Még van. Tehát kétfajta opció van. Az egyik az engedélyezés alapú, a másik pedig más szabályozással történik. Nos, az engedélyezés nehéz zárva műveknél, mert nincsen kivel szerve, szerve, szerveződni. Az északi országok a kiterjesztett kollektív engedélyezés alapján járnak el. A probléma ezzel az, hogy a kiterjesztés ö, alapvetően a nemzeti törvény alapján történik. Így a nemzeti területre, az ország területére ö, korlátozódik. Hogyha ezt átültetjük az Európánára, akkor olyan megoldás lesz, amelyet már ismernek, hogyha BBC honlapjára mennek, vagy a TF honlapjára, látják, hogy egyes programok vannak, amelyekre ráklikkelünk, és akkor azt mondja, elnézés, ezt nem nézheti Belgiumból, gyakran Belgiumból, éppen azért, mert Belgium számára még nem tiszták a jogok. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy az Európeana megoldja ezt a kérdést, egy svéd művet akarok megnézni, amit digitalizált, a kiterjesztett engedélyezés alapján, és Belgiumban van a, az én címem, akarták, hogy nem, ez csak Svédországból lehet. Az északi országok kiterjesztett kollektív engedélyezés egy jó megoldás, de hogyan lehet ezt Európára alkalmazni? Másrészt, hogyha az árva műnek a ő tulajdonosát nehéz is megtalálni, ez arra alapszik, hogy sikerül. A hogy nem. Például Magyarország élenjáró itt az állam megadja az engedélyt egyes esetekben az online terjesztéshez. Ez egy ugyanez a dilemma, mint a tévével csak a saját államának a területére vonatkozik. Hogyha nem megfelelő országban ül az ember, akkor hiába jött el az Európeánához, azt mondják, hogy az ön országából nem lehet, ön IP címéről nem lehet. Harmadik modell, specifikus engedélyezés csak az árva művekre nem a kiterjesztett kollektív engedélyezés tárgya, hanem egy külön, speciális rendszer van. meg kell megtalálni a jogtulajdonos ott, ahol először kiadták a művet, és a az állam, az érintett állam kiadja az engedélyt, mint például Németországban, de akkor megint csak az állam területére vonatkozik, talán ki, lehet, ki lehet terjeszteni Európára, de van egy probléma, amely is a zene világában, hogy minden jogkezelő társaság csak a saját repertoárjára adhat engedélyt, azaz, amit a saját területén jegyeztek be. Tehát árva művet először Olaszországba adták ki, akkor olasz jogkezelőt kell ö, megkeresni. Hogyha francia árva mű van, akkor a francia társaságot, tehát a repertoár specifikus engedély van. Lehet európai engedély, de minden publikációs országban meg kell ezt szerezni. Gyakran van ez így, és akkor sok engedélyt kell megszerezni. Ez nagyon bonyolult, ezért sokan vannak, akik azt mondják, hogy a gordiuszi csomót el kell vágni, és legyen egy szabályozott kivételezés az árvaművekkel. De ne olyan radikális, mint egyesek mondják, Az előző prezentációból kiderül ugyanis, hogy a szerző, a jogtalanos keresése oda vezethet, hogy nem találják meg, és akkor kivételezés van, addig, amíg a szerző meg nem jelenik, amíg a szülő vissza nem tér, hogy úgy mondjam. A, a kivételezés nem oldja meg az újra megjelenő jogtulajdonos kérdését, hiszen akkor a joghasználatért őt kárpótolni kell. Ez egyszerűen tragikus a jogalkotó számára, mert újra meg kell nyitni a az irányelvet, már pedig van egy szent elv az EU-ban, hogy nem lehet újra megnyitni az irányelveket. Azért, mert nagyon nehéz elfogadtatni egy irányelvet, és utána át kell ültetni évek, illetve évtizedek munkájával, és ezt újra kezdeni borzalom hogyha az Európánát akarjuk, az Európeán át versenyképes akarjuk tenni a Google-val, akkor nem szabad újra és újra megműteni az irányelvet. Világos kivételezés kell, semmilyen teritorialitás nem lehet az engedélyezésbe Ez csak a legutolsó megoldás lett. Mit tegyen a jogalkotó negyedik opció, semmit. Nagyon elegáns, a bölcs tagállamok azt tesznek, amit jónak látnak az árva művekkel. remélhetőleg a felkutatást, a szerző felkutatását választják hogyha az én területemen adták ki, akkor én vagyok a legjobb helyzetben, mert nálam van az adatbázis. És sok ö, tagállamnak van adatbázisa ö, nyomtatott könyvekre, nyomtatáson kívüli könyvekre. Ö, ott, ahol nem létezik adatbázis, most ott majd fog létezni. Akkor ö, le kell folytatni a kutatást a, az illető tagállamban, amely hoz vagy nem hoz eredményt, ha nem hoz eredményt, az maga is eredmény. Utána jön tehát az online felhasználás. De a semmit sem tenni opcionál mondhatjuk, hogy rendben, és a tagállamok bölcsön meg fogják találni a legjobb megoldást, hogyan kerüljön online az illető mű. A kiterjesztett kollektív engedélyezés egy módosított formáját fogják valószínűleg használni, lesz olyan, aki azt mondja, hogy egyoldalú kivételezést fogunk alkalmazni, mivel az Európai Unió nem szabályozta azt. Ez egy árvamű specifikus jogszabályalkotás lesz akkor. De hogyha a tagállamok ezt nem teszik meg, akkor nem lesz meg az európeánál Fél, hogy a franciák csak a franciához, francia könyvtárhoz férnek hozzá, a németek a némethez, stb. Más tagállamokból nem lehet majd hozzájutni a francia anyaghoz, ami a francia hatóságon keresztül került az Európiánába. Ez olyan egyszerű megoldás lenne a, a kölcsönös elismerés. Ennek két alapja lenne. Először is, és azt hiszem ez logikus megkötelítés, a kölcsönös elismerés a felkutatás alapján történik, amit egy országban végeznek. A többi ország elismeri a felkutatási próbálkozás eredményét hogy a franciául adták ki először a művet, akkor valószínűtlen, hogy a svédek meg fogják támadni a francia felkutatásnak az alaposságot, és újra le akarják folytatni az eljárást. Tehát a felkutatás elismerése megoldás lenne. De ettől még a könyvtárban nem kerül be a mű kölcsönös elismerés kell a feltöltésről is. Ez azt jelenti, hogy olyan rendszer kell, ahol a felkutatás az A országban elvégzik, az összes többi ország ezt elfogadja, árva mű az összes államban az A állam felteszi online a saját szabályai szerint, engedélyt kap, más engedélyeket Magyarországon az állam adja ki, és a többi állam elismeri, hogy ez törvénynek megfelelő, és nem blokkolja a saját területén, akkor működik az Európiána. Erre utalunk. Erre utaltunk. Itt azonban két hátulütő van. Egyrészt kötelező el, el kell kötelezzék ez iránt a tagállamok magukat. Az inf- elképzelhető egyes tagállamok azt mondják, hogy nálunk nincsen mű mindennek van jogtulajdonosa, nem alkotunk jogszabályt hogyha nincsen elismert árva mű lista, akkor nem kölcsönös az elismerés. Tehát az első pont, amire oda kell figyelni, minden tagállamnak foglalkoznia kell az árva művek kérdésével. Másrészt pedig nem csak arról van szó, hogy erre kell kényszeríteni az államokat, erre, valamint a felkutatásra, hanem azzal kapcsolatban is dönteni kell, hogy mi lesz a felkutatás eredményével. Tehát mi lesz a feltöltéssel. Eme két feltétel teljesülése esetén működik a rendszer. Tehát kölcsönös elismerés szükséges, heterogén a meg nemzeti megközelítés, de ez elfogadható. Függünk a tagállamok proaktív magatartásától saját területükön. Ez kevéssé vonzóvá teszi azok számára, akik gyors könyvtár alkotást kívánnak, hiszen itt szabályok szólnak majd a kivételezésről. Ennek ellenére kísérletezni, és egy olyan, és az év vége előtt egy olyan irányelvet javaslunk, amelyet a lehető leggyorsabban lehet végrehajtani tagállamokban, harmonizáljuk a kritériumot, hogy a kölcsönös elismerése a felkutatásnak megtörténjék, és ha ez nem működik, hát van egy átdolgozási klauzula, a felülvizsgálati záradék az irányelvem. Úgy gondolom, hogy a felkutatás az, hát ilyen kutya vacsorája. Szeretnénk ezt a lehetőséget fenntartani, hogy felülvizsgálat legyen, és lehet, hogy akkor szigorúbb eszköz kell. Nos, ez lenne a megközelítés, amit Barnier biztos tegnap felvázolt figyelembe véve a nemzeti megközelítés, de kötelezettsége lenne a tagállamoknak az áramavívekkel kapcsolatban, a feltöltéssel kapcsolatban, és kötelező lenne a kölcsönös elismerése a feltöltés jogosságának és a felkutatásnak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezeket az átfogó okfejtéseket. Viszonylag kevés időnk van. Évet, asszony, Hengstrom, tessék, kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes volt, amit mondott uram, Lüder úr. Lehet, hogy jó irányban haladunk. Én nem vagyok jogász, éppen ezért eh, a nem jogászok számára egy kicsit kevésbé érthető, amit ön mondott. De megoldás lenne, éppen az árva művek kapcsán. Ugye azt mondja, hogy ezek a kollektív rendszerek, amely az államokban van, ami a német rendszer, tehát ugye mindig a nemzeti határokba ütközik. Megoldás lenne, hogyha azt mondanánk, Európában megállapodnánk abban, hogy az, amit egy nemzetállamban érvényesre tekintenek, a többiek elismerik. És akkor talán nem lenne szükségünk erre a bonyolult rendszerre, erre a hosszadalmas, nehézkes rendszer, amit a végén ismertetett. Ha egy állam megállapítja, hogy ez egy árva mű, akkor a többi ország is ismerje el olyannak. Tehát eh, legyen ez egy ilyen északi vagy német modell alapján legyen ez a rendszer, és szerintem meg van oldva. Ennyire egyszerű, vagy túlságosan jogász szemlélet nélküli naíva vagyok. Engström, az mondja, pedig a válaszok, tessék. Hengström. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lüder úrnak, kiválóan összegezte az opciókat. Ha jól értettem, a probléma a négyes opcióval, ugye a törvény által előírt opció a legtöbben ugye aggódnak, hogy mennyi munkája van a jogalkotónak, hát én is jogalkotó vagy törvényhozó vagyok, de hát minket megválasztottak, tehát valamit kellene is tennünk azért napközben. Én szívesen támogatom a négyes opciót. Azt szeretném megkérdezni, hogy a diligent search -e, ezzel a gondos vagy körültekintő kutatással az a probléma, ugye ellentmondásokat rejt. Nem lenne lehetőség az, hogy például azt mondjuk, ha van törvény által előtt kivétel európai szinten, akkor mondjuk azt, hogy a szerzőjogok tulajdonosai, akik élni akarnak jogaikkal, amely jogok esetleg tíz évnél régebbiek, a szerzőjogok tudnosok, akik élni akarnak a jogaikkal, nekik valamilyen központi ö, nyilvántartásban kellene szerepeltetniük magukat, mint az ír modellben például. Lehetne ez része az EU szerte érvényes jogalkotásnak? Ez megoldaná ennek a diligent search az ellenmondásosságát, is, lehet, hogy nem kellene a 27 országnak külön-külön törvényt alkotnia. Lüderül, tessék! ami a nemzeti határokat illeti. Azt hiszem valóban olyan egyszerű, mint ahogy ön ezt leírta. A nemzeti törvényhozó dönt az alapkérdésekről. Az alapkérdésről arról, nem tudom mi németül a diligent uh, search, tehát dönt arról alapvető kérdésről, meghatározza a státuszt, és ezzel a státusz EU szinte érvényes, EU szerte érvényes. Az első megjelentetés állama azt mondja, hogy ez egy árva mű, akkor ez az megállapítás EU szerte alkalmazandó. Mert e, ebben az irányában lesz egy katalógus, amely meghatározza, hogy mi az a diligent search. Fel fognak sorolni lépéseket ebben a katalógusban, ilyen és ilyen adatbankot kell megnézni, felkevernek kapcsolatot ez és ezzel a kapcsolattal, saját kutatást kell végezni, és akkor lehet ezt a megállapítást tanúsítványjal ellátni, akreditálni egy nyilvánosan hozzáférhető adatbankban, és akkor ez az adatbank, miután köz hozzáférhető mindenki számára, minden tagállam által megtekinthető, és az eredmények kötelező érvények, és ez a nagy különbség egy kötelező törvényhozás és a sima útmutatások között. Ugye az útmutatások nem kötelező érvényűek, ezért szerintem csak a kötelező érvényű szabályokkal működik. A második pont, ez az első aktus, az uploading első aktusa, a hozzáférhetővé tétel, szintén elismert kell legyen tehát hogy Ausztriában vagy Spanyolországban hozzáférhetővé tesszük az ottani szabályok értelmében, és akkor azt mondjuk, hogy miután nem ö, tisztáztak Olaszországban a szerző, vagy nem kapott szabad utat a szerzőjogok jogok védelme értelmében ez a mű, ezt például Olaszországban nem lehet megnézni. A második aktus is el kell ismerni, és persze ettől kicsit nehezebb lesz a helyzet. A jogszakértők majd össze vitatkoznak ezzel kapcsolatban, hogy melyik az első aktust hogyan lehet esetleg minden országban elismertetni. Ugye a nemzeti hatáskör határoznak meg a szerzőjogok vonatkozó engedély megadási folyamatban, de azt hiszem, alapvetően lehetséges az, amit ön felvázolt. A második kérdés, ami a nyilvántartást illeti. És hogyha el akar is, ismertetni a jogait, akkor nyilvántartásba kell. Nyilván kell tartani az ön jogait. Ha ön tudja, hogy ön a jog tulajdonosa, akkor nem is kell semmilyen nyilvántartásba bekerülni, hiszen akkor egy sima mezei szerzőjog tulajdonos. Ez persze nem oldja meg az árva művek problémát hiszen az árva szülője nem tudja, hogy ő az árva szülője. Köszönöm szépen, Lüder úr. Azt jelzik, hogy ma pontosan be kell fejezni az ülést, miután Gáló asszonynak is meg kell adni a szót, hogy a záró gondolatokat meghatározza. Kérem szépen, hogy ne folytassuk a hozzászólók listájának összeállítását. Gáló asszonynak adná meg a szót, mert nem lesz ideje a záró gondolatait összegezve elmondani. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord euh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a vendégeknek, hogy nagyon értékes prezentációt tartottak, nagyon sok, gyakran ellentmondásos a megközelítés. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy rádabin csak néhány ellentmondásra. Például mindannyian hogyan látjuk a Google-t, amely megelőzött bennünket a digitalizálásban. Tény, hogy a technológiai előrelépés a kulturális szokásainkat módosította. Tény, hogy a Google elsőnek reagált erre. Tény az is, hogy az európeánával megpróbáljuk követni szükség van segítségre, eszközökre. De amikor kritizáljuk a Google-t, akkor legyünk koherensek a nemzeti korlátok szempontjából. Szörizjé úr részt vett a TSZ jelentés megírásában, és ő tudja, hogy annak a konklúziói nem szólnak a partnerség ellen a Google-lal, hadd mondjam Majello asszonynak, ha bár nyilván tudja, Olaszország aláírt egy szerződést a könyvtárak digitalizálásáról a Google-lel. Ezért, amikor mi elgondolkodunk, és jogalkotási kezdeményezést teszünk, akkor pragmatikusan kell